Nein, nein, nein. Dear colleagues, dear guests, uh, dear... Uh... Kedves kollégák, kedves látogatók, akik minket a webstreamingen keresztül néznek, hallgatnak, 5 perccel 9 óra után vagyunk, tehát most már el kell kezdenünk a munkát, úgyhogy külön köszöntöm a már megjelent kedves kollégákat. Az első napi rendi pontunk természetesen a napi rendi tervezetnek az elfogadása. Kérdezem, hogy szeretne -e valaki valamilyen változtatást látni, úgy látom, hogy nem. Úgyhogy elfogadtuk egy kivétellel az utolsó 24-es pontot el kell halasztanunk, mert az előadónk nem fog tudni megjelenni az ülésen. Na, azt hiszem, akkor ezt is elfogadtuk. A második napi rendi pontunk a, az ülés, az előző ülés jegyzőkönyvének az els, elfogadása. Hogyha a szokásos, szokásnak megfelelően, ha nincsen az ülés végéig valakinek kifogás, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. Az elnök közleményei, ez a következő napi rendi pontunk. Tizenötödik tárgyalási forduló július 25-én fog sor kerülni Genfben, Genovában, és elképzelhető, hogy még le tudjuk zárni még az idén. Ami jó lesz nekünk a, a multilaterális rendszerben, és ezen dolgozik a VTO is. Aztán lesz eszmecsere a befektetés védelmi egy megegyezésről az EU és Myanmar között, a biztossal, és illetve az illetékes miniszterrel a beruházások védelméről. És akkor ennyi már az elnök közleményei a részemről. A négyes pont a jelenleg zajló három oldalú tárgyalások. Ugye emlékszünk, hogy kettő fordulón már túl vagyunk, és sajnos nincsenek most ö, folyamatban lévő három oldalú tárgyalás, ennek a titkárság nagyon örül, mert hogy ezek meglehetősen nagy kihívással járnak. Az ötödik napi rendi pont természetesen egy nagyon klassz és fontos jogalkotási aktus, jogszabály, és én vagyok az előadója. És a külkereskedelmi statisztikákkal kapcsolatos. Az első olvasatot elfogadtuk a parlament állásfoglalását 2014 márciusában, és aztán elindítottuk a trialógust a tanácssal. Megállapodtunk egy olyan szöveg, egy szövegben, és úgy esett, hogy a tanács nem tudta elfogadni a trialóguson született megállapodást, annak ellenére, hogy a, a tanács elnöksége támogatta. Különösen a tagállamok szakértői, illetve a parlament szakértői a delegált felhatalmazáson alapuló hatáskörök tekintetében ez nem volt számukra elfogadható. Nem kaptunk tőlük formális reakciót, de azért úgy a levegőben maradt függőben ez a dosszié. Az intézmény közi megállapodásra meg sor került decemberben, tavaly decemberben, és ennek az eredményét végre kell hajtanunk. Amire sor is került. A szöveget az INTA április 21-én elfogadta, a tanács pedig két hónap után fogadta el június 16-án az első olvasatos állásfoglalást. Úgyhogy nagyjából két évvel az első olvasat után gyakorlatilag. Néha lassan halad a szekér. Mindazonáltal én dolgoztam ezen a, az anyagon, és én azt javasolnám, hogy az INTA fogadja el a tanács javas módosítását, hiszen ez a módosítások a triológus egyeztetéseknek a az eredménye, amiben, és jócskán tükrözi a parlamentnek az állásfoglalását, és vannak olyan kérdések, amely, amelyeket végre tudunk hajtani az intézményközi megállapodásnak. Tehát én azt mondanám, hogy módosítások nélkül fogadjuk ezt el. Kérje valaki ezzel az anyaggal kapcsolatban a szót? Úgy látom, hogy nem, meg is vagyok lepődve. Kérdezem a bizottságot, kíván-e hozzászólni? Úgy látom, nem. El se hiszem, hogy egy ilyen fontos, magas szintű jogszabály esetében semmiféle vita vagy hozzászólás nincsen, mindazonáltal a határidők benyújtása ma 6 óra, hiszen szavazni akarunk az anyaggal kapcsolatban, holnap. Nos, ezzel rá is térhetünk a hatos napi rendi pontra, ami pedig az ITRE bizottság részére nyújtandó vélemény információcsere mechanizmus létrehozására, méghozzá kormányközi energiaügyi megállapodásokkal harmadik országok között jogilag nem kötelezőre eszközökkel kapcsolatos információ cserére vonatkozóan. És meg is adom a szót az előadónknak, Bent Bencennek. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az ITRA bizottságban zajlott ez a munka, annak is tagja vagyok. Az a szakbizottsági kollégáim tanít, támogatták a tanács álláspontját. Az energiaügyben harmadik országokkal kötött megállapodásokat kötöttek tagállamok olyanokat, amelyek nem feleltek meg az uniós jogszabályoknak. Ezeket az aláírások után felül kell vizsgálni, és a bizottság most azt javasolja, hogy még az aláírás előtt kell ezeket értékelni és áttekinteni. Hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz újra tárgyalni ezeket, ha már egyszer ezeket aláírták és megkötötték. Szerintem ez teljesen észszerű és célszerű. Fontos, hogy az uniós országok közösen cselekedjenek, amikor harmadik országokkal tárgyalnak, hiszen látjuk azt, hogy a kereskedelmi politikában is látjuk, hogy erősebbek vagyunk 27-en, 28-an, mint egyesével. Tehát azt gondolom, hogy támogassuk ebben a bizottságot, hogy ex ante előzetesen lehessen a kormányközi harmadik országokkal kötendő megállapodásokat felülvizsgálni és áttekinteni. És itt beleértendőek az olaj és gázzal kapcsolatos nem kötelező erejű megállapodások is. És én azt javaslom, hogy erősítsük meg az Energiaunióhoz fűződő kapcsolódó kapcsolódásokat, és a közös kereskedelmi politika keretében erősítsük meg a, az Energiauniót. Meghatározó szerepük van a tagállamoknak. Nem bújhatunk ö, ügyes tulajdonosi struktúra mögé. Az energia 50,1%-ban az Dán a tulajdona, és amikor majd a bizottság áttekinti a tagállamoknak a harmadik országokkal kötött megállapodásait, szerintem az emberek érdeke, hogy az ideérkező energia megfeleljen az Energiaunióban lefektetetteknek, és biztosítani lehessen az energiaellátás biztonságát olyan bekezdések szerepelnek ezekben a megállapodásokban, amelyek ellentétesek az Európai Uniós állampolgárok érdekeivel, és szembe mennek az unió politikáival. A bizottság segíthet abban, hogy ezeket a csapdákat elkerüljük, ez az emberek és az állampolgáraink érdeke, a beruházóink érdeke, a befektetők érdeke, akik nem nagyon akarnak majd bizonytalan helyzetbe befektetni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr! Köszönjük az előadónak, most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak, először is Dante úrnak az eszendéből. Grazie, Presidente, mi scuso. Per... Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, hogy egy kicsit késve értem ide, de nagyon sok feladatom van ma délelőtt. Megkészítem az előadónak a véleménytervezetet, és a módosító indítványok, amelyeket benyújtottam, szerintem ö, oszthatók. Az ex ante kontrollt támogatom, hát, tehát támogatom a bizottság megközelítését. Az is jó, hogy erősödjön a koordináció a tagállamok között az energia ügyekben, a bizottság pedig garantálja a kormányközi megállapodások konformitását az Európai Unió joganyagával, anélkül nyilván, hogy érdemben beavatkozna ezekbe. Ez szükséges, mert ugye olyan területen találjuk magunkat most, ami még leginkább a tagállamokhoz tartozik, és leginkább kormányközi megállapodásokkal szokták ezt elintézni. A bizottság figyeljen oda azokra a területekre, amelyet a tag, amelyeket a tagállamok kényesnek tartanak, és a kereskedelmi szerződésekben is fontos ezt figyelembe venni. Fontos, hogy a kiértékelés, amelyet a bizottság készít, korlátozza magát arra, hogy a megállapodást megnézik és eldöntik, meghatározzák, hogy megfelele az Európai Unió joganyagának vagy sem. Mindezt meghatározott határidőn belül, hogy ne akadályozzák az érintett megállapodások megkötését. A bizottság nyújtson segítséget is, és de csak akkor, hogyha a tagállamok, az érintett tagállamok ezt kívánják. Zárásként pedig szeretném elmondani, hogy támogatom a bizottság javaslatát, azt gondolom, hogy a kiértékelési időket még egy picit meg kell erősíteni, van még egy-két dolog, ami javítani kell, de általánosságban támogatom a javaslatot, majd módosítókat fogok benyújtani. Ez egy pici lépés, de nagyon fontos, erősíti a harmonizációt és a koordinációt az energia ágazatban, és így sokkal követke, következetesebbek leszünk a kereskedelempolitika, az energiapolitika, a belső energiapiac és a a verseny eh, terén. Köszönöm Dante úrnak, és a következő árnyék előadónk, bocsánat, Szeredész is itt van, parancsoljon először. Eh, köszönöm szépen, mondja Zahragyil úr. Nagyon fontos ez a dosszié de, és rengeteg más politikát érint, nem csak a kereskedelem politikát. Például a közbeszerzés, egységes piac, kereskedelem politika, és így tovább. Így a szakbizottság véleménye nagyon fontos. Nagyon fontos tehát ez, és mindegy tulajdonképpen, hogy miről van szó, a TTIP-ről, vagy szabadkereskedelmi megállapodásról, a Fülöp-szigetekkel, vagy bármiről van erre hatás. És azt is el kell ismerni, hogy politikai szempontból kényes ez a téma, a tagállamoknak eltérő a véleménye a tekintetben, hogy az átláthatóságot milyen mértékben kellene erősíteni, és hogy milyen mértékig kellene bevonni a bizottságot a tárgyalásokba ezeket a különböző véleményeket mindenképpen figyelembe kell venni, és a lehetséges kompromisszumot megtalálni a tagállamok között. Ami a véleménytervezetet illeti, két dologra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogyha megengedik. Ha jól értettem, akkor az előadó úgy gondolja, hogy ez a javasolt határozat nem eredményez kötelezettségeket semmilyen megállapodásra, amit magán vállalkozások kötnek, viszont a kormányközi megállapodásokra továbbra is vonatkozik. Tehát a magánvállalkozások közötti megállapodások más jogszabályok hatája alá esnek. És én ezt, ennek nagyon örülök, ezt nagyon támogatom azzal is egyetértek, hogy a tagállamok a bizottságnak információt küldjenek az ilyenfajta megállapodásokról, és ezt önkéntesen tegyék. Most azt hiszem, hogy ennél többet nem mondanék, várom az együttműködést az előadóval és a többi árnyék előadóval. Ahogy elmondtam, szerintem fogunk tudni kölcsönösen elfogadható kompromisszumot találni a tagállamok között ezekben a témákban. Köszönöm szépen, és most jön Solc úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy ez egy fontos dosszié. A mostani időszakban valószínűleg minden megállapodás érinti az energiakérdéseket. Nyersanyagokról, energiapolitikáról szólva, az biztos, hogy cserére van szükség, és eszmecserére, és arról el kell gondolkodni, hogy mi az, ami a kereskedelem politikát érinti. Ez az egésznek a lényege, az egész dossziének a célja. Én támogatom ezt a megközelítést, hogy erre figyeljünk oda, és a véleménytervezetet is támogatom az legyen a célunk, hogy mint például a SZITA vagy a, a TTIP, olyan megállapodások legyenek, amelyek biztosítják, hogy minden tagállam rendelkezik a szükséges információkkal. És a szubszidiaritási elvre hivatkozni kell. Ez ugye azt jelenti, hogy ha van egy nemzetközi megállapodás, amely az Európai Unió feladata, amelynek a végrehajtása az Európai Unió feladata. Ezt mindenképpen a szükséges eszmecsere után lehet megkötni. Tehát figyelembe kell venni a tagállamoknak, illetve még a régióknak is a demokratikus jogát, hogy döntsenek arról, hogy milyen érdekükben a városoknak, régióknak, és így tovább. Az energiapolitika, terén most is, és a jövőben is így kell ezt megtenni, és a bizottságnak mindenképpen figyelembe kell ezt venni, amikor nemzetközi szerződésekről tárgyal, ezeket így kell, hogy alakítsa. Néhány módosítót be fogunk majd nyújtani, és várom én is az együttműködést az előadó társakkal. Hökmár már következik. Köszönöm szépen. Számomra is, és a frakcióm számára is nagyon fontos, hogy a kormányközi megállapodások az energia területén megfeleljenek mind az uniós jognak, mind pedig az energiauniós előírásoknak. És itt szeretnék csatlakozni Solc úr által elmondottakhoz, és éppen ezért üdvözöljük a, a Pencen úr által benyújtott módosításokat, akik alapvetően az energiaunióra utalnak. Aztán a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó megáll- módosítókat is támogatjuk. A probléma az, hogy ugye a kérdés az, hogy hogyan, hogyan kezeljük a magánvállalkozásokat. Ugye itt az a nehézség, hogy egy vala, valami esetleg magánvállalkozásként működik, amelyben az államnak vagy meghatározó szerepe van, vagy pedig többségi tulajdonában van. Tehát itt és itt utalnék a kettes módosítóra. Itt az a kérdés szerintem, hogy, hogy ez elég nehéz kérdés és kényes. Jelenleg talán nem hívnám válságnak, de felvetődik az a kérdés, hogy az Európai Unió mit tegyen az uniós, az egyes országokban, nem sértve a szubszidiaritás elvét. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon óvatosan kell eljárnunk. És úgy gondoljuk, hogy ezt tekintetbe kell venni. Örülök annak, hogy konstruktívan tudtunk együtt dolgozni az előadóval és az árnyék előadóval, és ez így lesz a jövőben is reményeim szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor most Imma kolléga következik. Eh, gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta a la comisión. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék kérdést feltenni a bizottság részére. Az a vérzésünk, hogy nagyon hasznos az a javaslat, hogy ex ante értékelés készüljön, mielőtt egy tagállam, egy harmadik állammal megállapodást ír alá. De ez nem olyasmi, amit csak a gáz eh, ágazatban, hanem az egész e-, energiaágazatban meg kéne tartani. Azt szeretném tudni, hogy mi eh, korlátoz ezt mindössze a gázszektorra. Thanks a lot. That would be my... Köszönöm szépen, én is ezt a kérdést szerettem volna feltetni. Bizottság részéről tud valaki válaszolni? Good morning. Um... Jó napot kívánok! Köszönjük az elnöknek, az előadónak és az árnyék előadónak és a képviselőknek, hogy ekkora érdeklődést mutatnak a dosszié iránt, és hogy támogatják a bizottság javaslatát. A döntést nagyon fontos elemének tartjuk az Energiauniónak és az egész energiaszakpolitika dimenziójának. Teljesen egyetértünk azzal is, hogy a kompatibilás, a koherencia nagyon fontos az EU jogszabály tekintetében és az egész energiapiacon. Érdeklődéssel jegyeztük fel az önkérdését arról, hogy miként lehet legjobban tető alá hozni a kereskedelmi szervezeteket, szerződéseket. Ezt belsőleg is megvitattuk. Megnéztük ennek a jogi alapját, és hogy az mit tesz lehetővé az IGA döntésben, tehát a, az alapszerződés 194. cikkét néztük meg. Érdeklődéssel jegyeztük fel az időzítésre vonatkozó kérdést. A bizottságnak az a szándéka, hogy a folyamatot a leggyorsabban beindítsa, hiszen tudjuk, hogy a bizottság véleménye e, egy kollégiumi döntést kíván meg, ezért e, ezt kell szem előtt tartanunk akkor, amikor az időzítés e, megállapítjuk. Köszönöm még egyszer tehát a bizottságnak, hogy támogat, támogatják a munkánkat, és készen állunk arra, hogy minden bármely, bármely további kérdésben segítsünk. Köszönöm. Perhaps you can... Esetleg, ha jobban feltárná ezt a kérdést a különféle energiaforrások kérdésében, és miért csak, hogy miért csak a gázra vonatkozik ez a korlátozás? Mi a helyzet a többi energiaforrással? A bizottság javaslatában nyilván látták, hogy minden árucikket lefettünk, de a nukleáris, tehát az atomenergiára vonatkozóan, amely nagyon, és, és a gázra is, amely nagyon fontos a bizottságnak, és ezzel kapcsolatban voltak gondjaink, hiszen nagyon sok szolgáltató a gázzal foglalkozik, de vannak olajra vonatkozó megállapodások is, ezért nagyon fontos, hogy az olaj is fontos része legyen az exante értékelésnek, és az áram, villanyáram esetében az is fontos, hogy lássuk, hogy a jövőben nagy infrastruktúra projektek induljanak be, e, és azt gondoljuk, hogy minden árucikknek e, e, árucikket le kell fedni az exante értékeléssel elnök. Köszönöm szépen, valóban nagyon fontos. Viadom a, visszaadom a szót az előadónknak, Bencen úrnak. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadók munkáját értékes észrevételeit. Megígérhetem, hogy jó tárgyalásokat folytatunk majd, és jó eredményt fogunk benyújtani a bizottságot. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Módosítások benyújtásának határideje július 15, délután 6 órakor. A bizottságban Szeptember 26-án szavazunk az anyagról. Most hetedik napi rendi pont következik. A cseppfolyós földgázra és gáztárolására vonatkozó uniós stratégia a címe az anyagnak. Az a gondom, hogy az előadó nincs itt. Solz úr vállalta a feladatát, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az előadónk elnézést kért, nem tudott eljönni, és eh, kért, megkért, hogy adjam át az üzenetét, tehát felolvasom azt a szöveget, amelyet ő, amelyel ő ezt a anyagot bevezeti. Szeretném benyújtani az EU cseppfolyós gázra és gáztárlásra vonatkozó eh, véleménytervezetét a gáz fontos szerepet játszik az EU energiarendszerében, és nagy, nagy részét képezi a végső energiafelhasználásnak. Fontos át, e, és fontos szerepet játszik az alacsony szénfelhasználású jövő kialakításában. A felhasználása várható a jövőben, hiszen a lakosság is növek, e, növekszik. Jelenleg az energia 10%-át teszi ki a gázimport, de szeretném elmondani, hogy a gáz alapvető emberi eh, eh, termék, és eh, ezzel tudjuk felhasználni, e- felszámolni az e- energiaszegénységet. Nagyon fontos ezért Európa számára, hogy független legyen a gázbeszállítóktól, nem csak energiabiztonsági szempontból, de azért is, hogy versenyképes legyen, és ezt pedig csak a többféle ellátási lánc, állátási forrás révén tudjuk biztosítani. A cseppfolyós gáz alternatív energiaforrás lehet, és felválthatja a hagyományos energiaforrásokat csökkentve a széndiokszid kibocsátást. Ezeknek a felhasználását nagyon nehéz, ez, ez, ez viszont nagyon nehéz eljutatni távoli területekre. Szeretném hangsúlyozni, hogy a gáz felhasználása tisztább, mint a, az olaj és az olajszármazékok felhasználása, és csökkentheti a költség, költségdimenziót is, sokan többet is lehet belőle fel, eltárolni. A kereskedelem fontos szerepet játszik az energiabiztonságban, és ezt alátámasztja az ide vonatkozó kereskedelmi megállapodások fejezete. Az a feladatunk, hogy Európa elkötelezett maradjon a klímaváltozás felszámolása, klímaváltozás elleni harcban, és ezért a cseppfolyós gáz jó megoldás lehet az alacsony szénfogyasztású gazdaságok kialakításáért. De azért, hogy fenntartható legyen az energiaelállítás és az energiafogyasztás, a hiányos infrastruktúrát ki kell egészítenünk, és e-, Európa minden részét be kell kapcsolni. Nem szabad megengedni, hogy egyes területek izolálva maradjanak, ezért nagyon fontosak a kereskedelmi megállapodások, és hogy a kereskedelmi szakbizottság foglalkozon a kérdéssel, és várom a szoros együttműködést az árnyék Köszönöm szépen! Thanks a lot. I will give now the floor to the shadows. Um... Köszönöm szépen az árnyék előadóknak, megadom a szót. Kelly úr nincs itt. Kérdezem, hogy van-e valaki a néppártól, aki helyettesíteni tudná. Úgy látom, nem. Akkor a szocialisták következnek. Kostasz kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok az előadónak. És szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a véleménytervezet nagyon jó kiinduló pont az eszmecserénkhez. Most egy-két dologgal szeretném kiegészíteni ezt, amelyeket én fontosnak tartok először is. A megengedhető árakon való egyelő hozzáférés és az energiaszegénység elleni küzdelem fontos. Aztán pedig az a tény, hogy az Európai Unió az LNG második legnagyobb importőre a világon, önmagában is azt jelenti, hogy nagyon sürgős az EU számára aktívan feltárni a saját energiaforrásait, például a földgáz tartalékok, például Ciprus eh, területén, és a terminálokat is ki kell alakítani a földközi tenger területén, ki kell használni a szomszédos területek tartalékait, például Egyiptom, Izrael és Libanon. Ez egyébként segíteni a kereskedelmet is, ki lehetne használni a méretgazdaságosságot, és aztán a harmadik dolog pedig az, hogy az LNG és a gáztárolás nagyon fontos, hogy elkerüljük azt, hogy egyetlen egy energiaszolgáltatótól függjünk, tehát a diversifikáció nagyon fontos az energiabiztonsághoz. Tehát a földgáz felhasználását is támogatni kell, és csak folyosított földgáz, tehát elengétárolókat is létre kell hozni a mediterrán térségben, és a negyedik dolog, amit mondani szerettem volna még, az az, hogy hangsúlyozni kell a cseppfolyósított földgáz, illetve a gáz szerepét az Európai Unión belül el kell kerülni, hogy bármelyik EU-s tagállam energiailag elszigetelté váljon, sőt nem csak tagállam, hanem régió is és a legkiszolgáltottabb országokat pedig támogatni kell abban, hogy diverzifikálják egyrészt az energiaforrásokat, másrészt pedig a beszállítókat, és környezetvédelmileg fenntartható módon tudják az energiaellátást garantálni, valamint a legtávolabbi, illetve a kevésbé hálózatra kapcsolt tagállamokra is figyeljünk oda. A hatodik megjegyzésem, hogy a nemzetközi partnereket, nemzetközi fórumokat emeljük ide be. Ezekkel a partnerekkel együttműködve tudnánk fair piacot biztosítani a világon. Proaktívabban kellene fellépnünk az energiadiplomáciában, mert az emberi jogok erősítésére is fel lehetne ezt használni, illetve arra, hogy a tárgyaló partnerekkel többet beszéljünk erről, az energia országok ugyanolyan környezetvédelmi standardokat alkalmazzanak, amelyeket mi is elvárunk, és vegyék figyelembe az egészségügyi és a munkahelyi biztonsági jogszabályokat is. Köszönöm szépen Kosta úrnak, az ECR nevében Zahagyil úr következik még egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr, két dolgot jegyeznék csak meg. Az első az politikai, illetve hát inkább geopolitikai jellegű, és itt arról van szó, amivel egyébként mindannyian tisztában vagyunk, ez az a tény, hogy az Európai Unión belül vannak olyan tagállamok, gondoljunk itt a balti tagállamokra, illetve közép-kelet-európára, sőt, akár dél-kelet-európát is mondhatnám, amelyek egyetlen egy beszállítótól függenek, ezért nagyon kiszolgáltatottak. Az energiaellátás megszakadása komoly problémákat jelenthet nekik. Ezeknek az államoknak nagyon gyorsan diversifikálni kell az energiaforrásaikat, és a csapolyosított földgáz felhasználása, az erre való átállás egy picit sokat segíthet. Ezért a közép és hosszú távon az EU stratégiája azt kell, hogy célozza, hogy stabil és előre megjósolható hozzáférés legyen a csapolyosított földgázhoz, és lehetőleg kerüljék el azt, hogy egyetlen egy beszállítóra, vagy egyetlen egy szállítási útvonalra támaszkodnak, mert ez azt teszi lehetővé, hogy az érintett beszállító visszaéljen a piaci pozíciójával. A jövőben a háztartások és a vállalkozások az Európai Unióban továbbra is attól függnek, hogy stabil legyen az energiaellátás, a csak folyosított földgáz esetén, vagy bármilyen más források esetén, és függetlenül attól, hogy mennyire szénmentessé kívánjuk tenni az energiapiacot, ami nyilván a hosszú távú cél, még oda kell figyelni a gáz és cseppfolyósított földgáz felhasználására. A kereskedelem politika és az energia politika összefonódik. Közép-Ázsiában, Észak-Afrikában, illetve Észak- és Dél-Amerikában is energiaügyi partnereket találhatnánk magunknak és viszont az nem, figy- nem fele- hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az energia kérdéseket nem multilaterális szinten kezelik, az EU lefektethetne keretrendszert, szabályokat, és így a technológiák megosztás, az energiaprojektek közös működtetése lehetővé válna, akár a WTO keretein belül is. Ennyi lenne az én két megjegyzésem, megköszönöm az előadónak a munkát. Megköszönöm Zahragyilónak és Buchner úr következik a zöldek nevében. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Számomra és a frakcióm számára nagyon fontos, hogy minden olyan lehetőséget megvizsgáljunk, ahol vele lehet kerülni a foszilis tüzelőanyagok használatát. Ezért úgy gondoljuk, hogy óvatosan kell és fenntartással kezelni azokat az adatokat, amelyekkel foglalkozunk a jövőbeli energiaszükségletünk ügyeket illetően. Szeretnék utalni konkrétan arra, hogy a bizottság az elmúlt években a gáz szükségletet abszolút túlbecsülte. Ezt kritizálta is az Európai Számvevőszék. 2030-as energiacélok megvalósításával ez a kérdést, e, ezt a becslés valószínűleg még inkább lefelé kell módosítani. Ezt pedig a hatos bekezdésben kére, kérjük rögzíteni. Aztán azt is látjuk, hogy van árkülönbség a, a vezetéken érkező gáz, illetve a cseppfolyosított gáz között. És én ezt személy szerint nagyon problémásnak találom, hiszen ma pusztán a technológia alapján mindig is lesz alapvető árkülönbség a kettő között ezt a különbséget csökkenteni, ha csökkentjük, akkor ez oda vezet, hogy a TTIP-ben a fracking hasítással érkező, hasítással kinyert gáz is drága lesz. A négyes bekezdésben szerepel, hogy azok a standardok, amelyek a gáz kinyerésére vonatkoznak, ezeknek meg kell felelni a mi Európai Uniós standardjainknak. Ezt nem fordulhat elő, hogy olyan gázt importálunk, amelyet a, a fracking esetén olyan módszerekkel nyertek ki, amelyeket nálunk nem engednének meg, és itt szeretnék kifejezetten utalni arra, hogy itt a, a frackinget, visszasításos módszert nem ö, említik meg tételesen, de ügyelnünk kell a standardjaink betartására. És még egy teljesen más dolog. Az a benyomásom, hogy itt egy teljesen úgy, új irányt ö, látunk. Az iparág ö, kicsit utal arra, hogy az áramot és a gázt egy kalap alá vegye. Azzal a felkiáltással, hogy mesterséges földgáz, és ez olyan furcsának tűnik, hogy, hogy az az áram, ami ö, akkor termelődik, hogyha egyre inkább ö, ö, megújuló energiaforrásból nyerjük az áramot, akkor a gázból nyert áram esetén nem szeretnénk ezt az arányt megborítani, és nem szeretnénk a gáz irányába elmozdulni, ami befolyásolná az importjainkat is. Éppen ezért szeretném ezt látni a jelentésben is tükröződni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pirelli úr, és akkor Kelly kolléga is megérkezett, és akkor lezáratjuk ezt a kört. Először Pirelli úr, és utána következik Kelly úr. Mi scuso anche per il ritardo. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy késtem. Mivel nagyon fontos témáról van szó, geopolitikai szempontból is, ezért nem csak véleménycserére szeretnék korlátozni, szeretnék néhány javaslatot tenni módosítások formájában, és így szeretnék hozzájárulni ehhez az anyaghoz, amelyet nagyon alaposan megvizsgált az ITRE szakbizottság, ahol szintén részt veszek a munkában. Az energia nagyon fontos tényezője a fejlődésünknek, de alapvető szerepet játszik az európai geopolitikában is. Nem szabad elfelejteni, hogy milyen nehézséget jelent a szomszédos területeken, amelyek stabilak voltak, és most fellázadtak, és ennek a fellázadásnak kihatása van az Európai Unió energiapolitikájára is, ahogy a bizottság is felhívta a figyelmet. A negy, kettes bekezdésben megfelelően annak, amit a bizottság mondott, új partnerségeket kell keresnünk az energia területén, meg kell vizsgálnunk a már létezőket, és párbeszédet kell, kell kezdeményeznünk a jelenlegi energiapartnereinkkel, továbbá, továbbá adhok partnerségekre is szükség van hármas bekezdést illetően egyetértünk, hogy el kell érjük azok az európai célokat, amelyeket környezetvédelemben tűztünk ki, és még sokkal fontosabb, mint az energiahatékonyság. Alapvető ágazat ez azért annak érdekében, hogy csökkentsünk a különféle beszállítóktól való függőséget, és optimalizáljuk a fogyasztást. ez nem csak nemzetközi kereskedelmi kezdeményezés, hanem egyértelmű, hogy az energiahatékonyságnak egyértelmű hatása van az energiaigényekre és kereskedelmi kapcsolatokra. És ahogy a bizottság is többször elismétli, de és a negyedik bekezdése külön foglalkozik vele, hogy az infrastruktúra nagyon fontos, és hangsúlyozni az új infrastruktúrák építését, valamint az eloszló rendszerékét, az a, az a lehetőség, amely szerintünk aggasztó. Mi jobban örülnénk annak, hogyha újra megvizsgálnák a meglévő lehetőségeket, és azt, hogy miként lehet a már meglévő te, erőműveket felhasználni, összekapcsolásokkal, szállítóvonalakkal, Eh, ez fontosabb lenne, mint az új infrastruktúra képítése és a második esetben nem szabad alábecsülnünk ennek a környezetvédelmi hatását, hatását a helyi közösségekre, eh, és az ő részvételüket a döntéshozatalban. Szerintem nem lehetünk túl optimisták a piacot illetően, ellenkező esetben túl sok infrastruktúrát építenénk, és ennek az lenne a hatása, hogy nem jelenne ez meg az a fogyasztási mintákban. Meg kell vizsgálnunk az átláthatóságot és a nemzetközi tárgyalásokban, energiakérdésekben, meg kell vizsgálnunk az elszigetelt területek szerepét, és ahogy az ötös bekezdésben olvasok, meg kell vizsgálni a szénmentesítését a gazdaságban, valamint az ásványi energiaforrásoktól való függőst, és prefer- preferálni kell a megújuló energiaforrásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy uh, késtem, hiszen a választóimmal találkoztam, akik nagyon aggódnak a Brexit következményei miatt, nem csak ők. Először is szeretnék gratulálni ez a nagyon jó első tervezetnek, hiszen kiegyensúlyozott, uh, megalapozott véleményt tudunk összetenni. A gázfelhasználás az elmúlt néhány évben jelentősen nőtt, és ez komoly lehetőségeket nyújt Európának, és biztosítanunk kell a az energiabiztonságot, illetve nem mindegy, hogy milyen árakon kapjuk meg ezt az energiabiztonságot. És egyetértek a, az előadóval azzal, hogy a kereskedelemnek is az részét kell képezni az energiabiztonságnak az elengés a gáztárolására nagyon fontos, hogy uniós stratégiánk legyen, mert ez nagyon fontos az energiabiztonság szempontjából. Ezzel tudjuk diversifikálni az energiaellátásunkat, és költséghatékonyan tudjuk helyettesíteni az Európán belüli termeléseket. Körülbelül 2015-ben 9%-kal 9%-kal csökkent az előző évihez képest, és ez tükröződött az importokban is 2015-ben. A gázimportok 41%-a Oroszországból érkezett. 7%-a többet importáltunk 2015-ben, még mint 2014-ben a szankciók ennel ellenére. Éppen ezért ettől a függőségtől muszáj eltávolodnunk, mindegy, hogy hogyan tekintünk Oroszországra, mint ellátóra, beszállítókra, de hatékonyan ki kell használnunk az LNG-ben elő lehetőségeket, azért, hogy a vezete, az Oroszországból érkező vezetékes gáztól meg tudjunk szabadulni, legalábbis a függőségtől. Tekintsünk Lengyelországra, ahol már használják az LNG-t azért, hogy ne függjenek egy szolgáltatótól, és ez része az energiadiverzifikációnak, és 4,9 milliárd köbméter tárolókapacitással így képes volt felére csökkenteni az Oroszországból érkező importot. És ez nagyon jó példa lehet Európa számára, hogy, egy ilyen, hogy ez igenis hatékony lehet. Aztán nézzük Írországot. 2015. decemberéig az Egyesült Királyságból érkező egyetlen gázvezeték adta a felhasználásunk 95%-át. Egy most nemrég ne felfedezett um, gázmező 2022-ig fedezi a szükségleteink egy részét, de oda kell figyelnünk arra, hogy ne függjünk majd egy nem sokára nem eu országtól. Hiszen már látjuk is a Brexit egyik fontos következményét. A globális energiakereskedelemben látjuk azt, hogy um, az LNG ára is fölfelé ment, és ezt nem szabad alábecsülni, hiszen így beléptünk egy globális piacra, ahol ö, csökkenő nyomás helyezkedik az árakra. Fontos az, hogy ö, növekedjen a versenyképesség, az LNG, LNG tárolása, nem szabad, hogy a vezessen, hogy egyre kevésbé támaszkodjunk megújuló energiaforrásokra de azt gondolom, hogy az onnan származó áram, illetve energia nem lesz, elenged, nem lesz elegendő, de középtávon nagyon fontos, hogy megfelelő LNG stratégiát ö, ö, alakítsunk ki. A gá, az lng a, a szén és a megújuló energiaforrások közötti átmenetnek kell tekinteni de ez nyilván nem fog egy éjszaka alatt megtörténni egyik napról a másikra, és nagyon fontos, hogy itt a szénnel szemben nagyon, nagyon jelentős szénmegtakarítást tudnánk elérni. Az alacsony árak a az alacsony gázárak csökkentették a szénfelhasználást. És gratulálok annak, hogy az energia is részét képezi a kereskedelmi tárgyalásoknak és fejezeteknek. A TTIP is fel kell vetni 12 milliárdos tárolókapacitás van Texasban, illetve a keleti parton az Egyesült Unióban. És itt újabb 70 milliárd Hát milliárd, hát 70 milliárd köbméternyi tárolókapacitás érhető majd el 2020-ig. Tehát a TTIP-nek ezt a részét is különös figyelemmel kell megvizsgálnunk. És végezetül az infrastruktúra hatékony használata is nagyon fontos, hogyha végre megvalósul a közös gázrendszer megfelelő terminálokkal, akkor egy jól funkcionáló uniós rendszer tudunk kialakítani. Ezeket a projekteket, tekkel kapcsolatban meg kell hozni a végső beruházási döntés, és nekünk pedig azt a szakpolitikát kell és az akaratot biztosítani, hogy ez az unió egészére nézve kedvező hatással lehessen. Köszönöm az előadó munkáját, és szívesen dolgozok a jövőben is az összes kollégával és frakcióval, nem csak ezen, hanem minden más témában is. Köszönöm szépen, Kelly úr, Solc úr következik. Köszönöm szépen. Két dologra szeretnék utalni, ami nekem nagyon fontos. Először is a geopolitikus, geopolitikai eh, szempontra szeretnék utalni. Sokat beszélhetünk arról, hogy bizonyos eh, az Orosz Föderációból való függés től meg kell szabadulnunk, és diversifikálnunk kell a beszállítókat. Aztán fontos az is, hogy be, árakról is beszélünk. Az áralakításnál az ökológiai szempontokat is egyre erősebben kell figyelembe venni. A, a, a szállítási szempontokkal, tehát hogyha nem őszinte és valamilyen, tehát nem jó, helyes az árkérdésünk, akkor magunkat csapjuk be az energiamix tekintetében. És szeretnék a bizottság egy tanulmányára utalni, aki, amely pontosan a cseppfolyós gáz és ez a cseppfolyós gáz terminálokkal kapcsolatban mondja azt, hogy hogyha hajózásról beszélünk a kikötők, a kikötőkben egy külső áramellátást szeretnének ezeknek a hajóknak biztosítani, ami kedvezőbb, mint ha gázt vagy más áramforrást használnak, vagy mint hogyha a maguk, a hajók állítanák elő az áramot, és további károsanyag kibocsátásra kerülne sor, hogy is mondjam, hogy ezzel terhelné a környezetet. És itt az én választókörzetemben van, folyik most egy egészen intenzív vita, hogy most a kikötőben építsünk LNG erőműveket, amely a hajóknak a külső áramellátását biztosítja, vagy pedig inkább inkább egy öm, öm, szárazföldről áramösszekettetés biztosítsunk a, a, a hajók számára megújul erőforrásból Hamburgban, például a csepp folyós gáz erőmű mellett döntöttek Rostokban, arról még mindig beszélnek arról, hogy mégiscsak inkább a szárazföldi áramot kellene biztosítani a hajók számára, és hiszen ez hosszú távon jobban fenntartható, és ökológiailag, és költséghatékonyabb, olcsóbb változat lenne, ugyan ez tovább tart. Viszont a hajózási vállalkozások azzal érvelnek, hogy hogy fontos, hogy az hajó önellátó legyen, de ez, és ez ugyan a kérdés körül mozog, és itt szeretném elmondani, hogy amikor erről a fajta erről a vélemény tervezetről beszélünk, akkor a, olyan gyakorlati szempontokat is figyelembe kell vennünk, amelyek ott helyben jelentkeznek. Éppen azt gond, ezért azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy az energia, biztons, biztos energiállátást megújuló erőforrásból kell megtennünk, és nem szabad túlbecsülni a jelenlegi gázfogyasztási igényt. Gracias, presidente. Sí, yo creo que todos coincidimos en que la nueva Szerintem mindannyian egyetértünk, elnök úr, hogy olyan energiamodellre van szükség az EU-ban, amelyben fontos szerepet játszanak a megújuló források, valamint csökkenteni kell a függőségünket. Mindezt stratégiai módon kell kezelni, és azt gondolom, hogy mindezt gazdasági, diplomáciai megállapodásokkal kell tető alá hozni a főellátókkal. Készült egy, elá, egy tanulmány az infrastruktúráktól, az igényekről, a tárolási kapacitásokról és az LNG gázosításáról. Meg kell nézni a földgáz felhasználását, például a szállítóhajók esetében Valenciában indult egy projekt, amelyet társfinanszírozott az EU, és amelynek keretében nagy sebességű e, hajókat alakítunk át, e, utas és teherszállító hajók e, és cseppfolyós gázzal üzemeltetjük őket. A különféle lehetőségeket kell megvizsgálni, amelyben a cseppfolyós gázt energiaforrásként lehet alkalmazni, amely eszközzel lehetnek, illetve közlekedési üzemanyag is lehet. Köszönöm szépen, bizottság következik, mondja az elnök. Yes, uh... Köszönöm szépen. Nagyon fontos vitát hallottunk, uh, amit majd figyelembe fogunk venni jövőbeni szakpolitikánkban. Nagyon világos volt számomra, hogy milyen jelentősége van az LNG-nek az ellátásbiztonságban és a versenyképességben, és a az a legfontosabb, hogy a diversifikációt, a sokszínűséget növeljük olyan régió, régiókban, mint Dél-Európa, a balti országok és az Ibéri félsziget. És ahogy elhangzott, az intézkedések három pillére épülnek. Az első az, hogy ki kell e- egészíteni a belső piacot a megfelelő infrastruktúrák megépítésével, és ebben egyetértek, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen infrastruktúra létezik már, és aztán óvatosan kell megvizsgálni, hogy milyen továbbira van szükség, és azokat kiválasztani, amelyek a leghasznosabbak és legjárhatóbbak. Ami pedig a tározást illeti, versenyképessé kell tenni más forrásokkal. Nagyon fontos az ellátásbiztonság tekintetében is, ha, ha az ellátás elakad, az jelentős kimaradásokat e, e, eredményez. Ezért nagyon fontos, hogy átláthatóvá tegyük a cseppfolyós gáz nem, nem, nem világpiacát, elhangzott, hogy mennyire fontos a klímaváltozás és az ide vonatkozó célkötőzések. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a párizsi e, klíma eredmények iránt és a költségcsökkentés irányt, valamint a megújuló energiák preferenciáját illetően, hiszen a gáz és az LNG átmeneti energiaforrás lehet, de szükséges mindaddig, amíg e, e, sokkal nagyobb mértékben fel tudjuk használni a megújuló forrásokat. Elhangzott még valami a becslésekről, a gáz iránti igény felbecsléséről Európában. Arra számítunk, hogy kisebb visszaesés következik a gázfogyasztásban következő években. Egyidejűleg a hazai termelés is vissza fog esni, és ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb mértékben, illetve ugyanolyan mértékben kell majd importálnunk, mint a, korá, mint a korábbiakban, azért, hogy megteremtsük a függetlenséget, és ezért az LNG, tehát a folyós gáz nagyon fontos marad a számunkra. Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Az LNG, a folyós gáz földrészeket köt össze, és mivel a világpiacon kereskednek benne, ezért más régiókra is hatással van, és csak a ö, átlátható piac teremti meg azt a rugalmasságot, amely nagyobb ellátást tesz lehetővé. Ezért alapos párbeszédekre van szükség a partnerekkel, az ezeknek a párbeszédekbe be kell vonni a fogyasztókat és az ellátókat is, ki kell te, terjeszteni az együttműködés az együttműködés Egyesült Államokkal, Japánnal, Kanadával és a földközi tengeri régióval is. Köszönöm szépen. Thanks a lot. Köszönöm, mondja az elnök. Helmut, az előadó. To thank all the shadow arra kért, hogy köszönjem meg az árnyék előadóknak, mondja Solc úr, a hozzászólásokat, és mondja köszönetet a véleménytervezet gazdagításáért, majd fel fogja venni a kapcsolatot mindenkivel ebben a fontos témában, a beküldött hozzájárulásokkal kapcsolatban. Nagyon fontos számára, hogy az összes árnyék előadóval együttműködjön, és reméli, hogy sikerül majd egy nagyon jó dokumentumot kialakítani a végén. Köszönöm szépen! Július 15-e este 6 óra a módosítók benyújtásának határideje, és szeptember 1-én lesz a szavazás. Most pedig a hetedik pontot lezártuk, és a nyolcas pont következik az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése, összes szakasz. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a bizottság a tervezetet egy kicsit későn nyújtotta be idén. A csodálatos csütörtöki népszavazási eredmények után az Egyesült Királyságban júniusban ők is előálltak a a tervezettel. A benyújtási, módosítók benyújtási határideje és minden határidő egy kicsit csúszott ennek megfelelően. A kereskedelem a fenntartható növekedés motorja, és meg kell hogy értsen mindenki, hogy a becsléseket is a megfelelő módon kell felhasználni. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a bizottság most a javaslatot a legjobb módon tette meg, tehát szakértőnk, Bőge úr, akinek átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, rögtön az elején elmondom, treaty. Hogy ez a vita, ami ugye arról szólt, hogy az 50-es cikket hogyan tudjuk életbe léptetni, hogyan lehet tárgyalni, és így tovább, nem befolyásolja a 2017-es évre vonatkozó költségvetést. Persze senki nem tudja előre megjósolni azt, hogy mit jelentenek ezek a fejlemények majd. A, a, a tárgyalásokra nézve, ugye a költségvetési visszatérítés és egyebek fényében, ez nagyon-nagyon bonyolult lesz, de mondom, ennek nincs köze a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetéshez. Elnök úr említette, hogy csúszások vannak a késői benyújtás miatt, tehát a véleménytervezethez a módosító indítványokat július 18-áig lehet benyújtani, a költségvetési módosításokat augusztus 3-áig a konkrét költségvetési sorokhoz, és azt hiszem az INTA szakbizottság szavazását augusztus 31-re tervezték, ha jól tudom. Az általános költségvetési triológus, tehát a háromoldalú tárgyalások az intézmények között szeptember 1-én lesznek. Emiatt, hogy ugye össze kellett foglalnom a véleménytervezetet, mielőtt még a bizottság letette volna a javaslatait az asztalra, még módosítok majd a szöveget, amely mindenki számára elérhető a dokumentumok között. Csak mondok egy példát. A bizottság előállt egy olyan gondolattal, hogy Afrikának legyen egy Juncker terve, Juncker 2 Mit jelent ez a költségvetésen nézve? Mit jelent ez majd az INTA szakbizottság tevékenységeire nézve? Tehát ezekről mind-mind el kell gondolkodnunk. Ugyanis az egyik kényes kérdés többek között itt az, hogy a válság kezelése miatt, és ugye amiatt, hogy mozgosították az összes elérhető erőforrást, a meglévő rugalmassági eszközt is, Nyilván a válsághelyzetben erre abszolút szükség van, de most más körülmények között vagyunk. Egy válságra a megfelelő válaszokat kell megadni, gondolok itt a menekült válságra. De nyilván a reakció után arra is oda kell figyelni, hogy azért ne fogyasszuk el az összes rendelkezésünkre álló forrást. És végül a költségvetés egysége csak papíron valósul meg. Itt van a kezemben egy papír, ez a költségvetés egységét mutatja. Gyakorlatilag rengeteg kis különböző egység, a parlamenti költségvetés, és rengeteg minden ki van szervezve, és ezt mind-mind követnünk kell, ellenőrzés alatt kell tartani sokkal intenzívebben, mint a múltban. És Jens Geyer is említette, nagyon helyesen, hogy a trialógusra már vannak dokumentumok, például ennek a két alapnak a létrehozatala, a MADAF meg, a, meg az észak-afrikai alap, tehát ez is azt eredményezi, hogy a költségvetésből veszünk ki pénzeket, a meglévő szomszédsági programokból, és így tovább, és aztán a tagállamoktól hozzájárulást kérünk ugyanolyan szinten. Most a nemzeti hozzájárulások a MADAF-ba 69 millió eurót tesznek ki, az afrikai alapra pedig 82, alapba pedig 82 milliót, és eredetileg 500 millióra számoltak, illetve másfél milliárdra, milliárddal számoltak, de mindenki a minimum összeget fizeti azért, hogy az ellenőrző bizottság tagja lehessen, tehát a tagállamok ezt azért teszik, hogy utána beleszólhassanak az ügyekben. Azt hiszem, hogy ezt a fajta módszert nem alkalmazhatjuk a jövőben, mert látszik, hogy mi történik az ilyenfajta befizetések esetében. Tehát azok az összegek, amelyeket beterveztek, soha nem fognak befolyni. Közben pedig a tagállamok akarnak mindent ellenőrizni egyenként, ez azt hiszem nem felel meg a költségvetés egységére vonatkozó követelménynek. Az is nagyon világos, persze, hogy a bizottság egyébként helyesen a 2017-es év költségvetésében olyan kategóriákra is azt javasolja, amelyek a mi szakbizottságunkat érintik, hogy használjuk fel az összes rugalmassági lehetőséget a migráns válság miatt. Ez helyes, és ezt támogatni kell, de azért azt is lássuk, hogy, és ragaszkodjunk is hozzá, hogy megfelelő előirányzatokra van szükség a költségvetésben a kereskedelemmel kapcsolatos sorokra. Tehát ezeket a stratégiákat is tiszteletben kell tartani. Nyilván a migrációs válságra a szükséges forrásoknak meg kell lenni, de nyilván nemzetközi szinten is jobb a helyzet most már az oktatás, a migrációs táborok, a menekült táborok finanszírozása, és így tovább jobb a helyzet, mint tavaly, de nagyon óvatosan kell eljárni, hogy nehogy letérjünk a helyes útról, és nehogy elveszítsük azt, amit már eddig elértünk, nehogy ugyanolyan fotók keringjenek majd most is, mint egy évvel ezelőtt a médiában. Ragaszkodjunk ahhoz is, hogy a kereskedelemhez kapcsolódó támogatás megmaradjon az arab tavasz országaiban. Én már említettem a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos problémát. Ugye olyan pénzügyi eszközökről van szó, amik a költségvetésen kívül vannak. Én erre csak ezt a két példát mondtam. És van egy másik pont, ami állandóan a napi rendünkön van, az internacionalizáció és még valami, ugye fel kell, hogy használják teljes mértékben a marzsot és az összes rugalmasságot a migrációs helyzet miatt, ez az egyik. A másik pedig, hogy a mozgástér viszont az összes többi, több éves program esetében egyre csökken. Korlátozott ennek a következményeképpen, hogy a migránsválság elveszi a rugalmasságot, a mikro szociális segítségnyújtásban komoly csökkentések voltak, az európai szomszédság politikai eszköz az többé-kevésbé ugyanott van, a partnerségi eszköz és kötelezettségvállalások is változtak, és a, a kifizetések nőttek, de azt kell, hogy mondjam, és Nyilván ez a dokumentum még nem elérhető, de van egy tanulmány, ami alapján ezt mondom. Van egy tanulmány, ami a partnerségi eszközök működéséről szól. Tehát, ha a bizottság esetleg el tudna el tudná nekünk mondani, hogy ez a tanulmány mikor jelenik meg. Ha jól tudom, akkor ezt a külügyi szolgálat készíti, mert ugye nyilván mindennek hatása van a külpolitikára is. Tehát akkor érdekelne engem, hogy mit fogunk kezdeni ezekkel a számadatokkal, és hogyan alakítjuk ehhez képest a 2017-es költségvetést. Hát tudom, hogy a kollégákat a kísérleti projektek rendkívül érdeklik, és a bizottság értékelése a kísérleti projektekről és előkészületi cselekvésekről majd megjelenik. A hét végére várjuk ezt az értékelést. Nyilván a költségvetési szakbizottság a felelős mindezért, az előadó és az árnyék előadók, majd ők határozzák meg, hogy hogyan alakul a végső prioritási lista. Azt hiszem, többé-kevésbé ennyi lenne a lényeg, és persze várom a megjegyzéseket minden kollégától. Köszönöm. Köszönöm szépen Böge, Böge úrnak, és akkor Schuster úrnak, mint elnyékelődőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen um, ezt a felvezetést. Nagyon sok mindenben egyetértek az elhangzottakkal, hiszen összességében ez a költségvetés teljesen alkalmas arra, hogy megfeleljen azokra, azoknak a kihívásoknak, amelyek az unió, amelyekkel az uniónak meg kell küzdenie. És azt viszont nem tudhatjuk, hogy miket fog a, még a Brexit kiváltani, milyen következményekkel járhat, amivel meg kell küzdenünk. De nyilvánvalóan a költségvetés a, köz, a középtávú pénzügyi tervezés részét képezi, és mint olyan így is kell tekinteni tehát itt a, a, a szakbizottságban is így kell erre tekintenünk, így kell ezt beszélni, de nyilvánvalóan más szakbizottságban e, és a parlament egészében is eken e kell tisztelni. Egy dolgot szeretnék a kapcsolatban hangsúlyozni, a költségvetéssel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ebben egyet fogunk érteni, hogy minden kereskedelmi megállapodásnál, majdnem mindennél, nagyon erős monitoring rendszere, rendszereket építettünk be, és a bizottságtól elvárjuk, hogy ezeket, ezekhez megfelelő pénzügyi eszközökkel ruházza fel kellő időben. Szeretnék látni, hogy erre készség mutatkozik. Azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert pontosan holnap lesz a szavazást, szavazás, és ez nagyon, nagyon is érzékeny pontok lesznek. Azt gondolom, hogy egy célszerű és észszerű monitoring folyamatot meg lehet, szav, meg lehet szervezni úgy, hogy ennek a civil társadalom elvárásának is meg kell felelni. És abból indulok ki, hogy megtaláljuk azt a megfogalmazást, amelyben mindannyian mi, mint szakbizottság egyet tudunk érteni. A kísérleti projektekről már hallottunk. Erre is vonatkoznak a monitoring eljárások, és ezt is szeretnénk beemelve látni a költségvetésbe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kembro úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Óvatosan üdvözöljük a bizottság javaslatot, hiszen évek óta először követi az alap értékét annak, hogy értéket a pénzünkért. Az elkötelezettségek a kereskedelem területén erősen korlátozottak, ahogyan a kollégák rámutattak. És megoszlanak a a két, két része között, a személyzeti kiadások és a szerkezeti kiadások között. Kérdés, hogy miért csökkent az MFA ilyen nagy mértékben, és hogy úgy gondolja-e a, a, azt a bizottság, hogy ilyen Japánnal, Tizával kapcsolatos tárgyalások, és most már ide kell sorolnunk Nagy-Britanniát is. Ami a forrásokat illeti, a brit oldalon vannak már aggodalmak a mi, a, a brexit kapcsolatos tárgyalásokra fordítható források, és ez, ezek mind a, a két oldalon felmerülő kérdések. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció a uh, Marikür, a, uh, nem? többi frakció részéről. Nem látok itt um, árnyék előadót, úgyhogy Helmut, tessék. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy a felvezetésben nagyon jól megmutatta ennek a témának az összetettségét, hiszen uh, Bőge kollégának a jelentésében, tervező tervezetében a hosszú távú biztosítását láttuk a költségvetésnek, és, és itt világosá kell tennünk, hogy az alapvető finanszírozás változtatása nélkül, az unió finanszírozásának alapvető megváltoztatása nélkül komoly és drámai helyzetekben bizonyos feladatokat nem fogunk tudni megoldani. Magyarul világosá kell tennünk, hogy bizonyos feladatokat, bizonyos területeket az Európai Unión belül közösségi értelemben is, a tagországokon keresztül és az Unió maga is, hogyan ezeket hogyan lehet megszervezni, és hogyan lehet újonnan alakítani. És ebből a tekintetből úgy gondolom, hogy a kettes pont nagyon fontos a bőge féle anyagban, hiszen arról van szó, hogy, hogy a világ másik régióinak a fejlődése is fontos része a külkereskedelemnek. És hogyha megnézzük a migráció okáit, hogyha el felszámolnánk ezeket az okokat, akkor akkor azt látjuk, hogy a kereskedelemnek olyan feladatai vannak, olyan hatásai lehetnek, ami teljesen túlmutat költségvetésen és kereskedelmen. Szeretnék arra is utalni, hogy a forrás problémája már csak a kereskedelem területén is a frakcióm számára a multi és bilaterális megállapodásokból eledő kötelezettség tekintetében teljesen más dimenziót kapnak, mint néhány évvel korábban. És látjuk azt, hogy ezek hogyan alakulnak, ebből adódnak azok a kérdések, hogy ezt, ezt hogyan közvetítjük a polgáraink felé, hogy a kereskedelmi tárgyalások és hát egy megállapodás ennek a végén, ami, ami ugye a célek, hogy itt megint az a tagállamok anyagi terhelését jelenti. Tehát itt, itt nagyon fontos lenne, hogy a kereskedelmi politika átlátható legyen, és ez vonatkozik a kiadásokra is. Végezetül, ami a, a garanciákat, illetve a külső eh, pénzügyi eszközöket illeti, és itt megerősítem a, az előadót, egy, az nem lehet, hogy hogy bizonyos bizonyos nevesített költségvetési sorokat megszüntetünk, és aztán lukakat teremtünk, mert átszervezzük őket, és átcsoportosítjuk őket. Tehát igenis van felelősségünk, és csak arra kérem fel a Költségvetési Bizottság előadóját, hogy legyen itt teljesen világos, és hogy beszélni kell arról, hogy a bizottság a saját költségvetés tervezetét úgy formálja, hogy a tanács számára is világos legyen, hogy ezért fogja is a felelősséget vállalni ahhoz, hogy a feladatait ellássa és a szerepének megfeleljen. Köszönöm. David, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Most. Néhány dolgot szeretnék csak aláhol húzni. Először is egyetértek az előadóval, hogy a pénzügyi eszköz már nagyon régen foglalkozhat minket, de nagyon sok terület van, amely lassan kicsúszik a demokratikus ellenőrzés kezéből, Na, ezért nagyon örültem ennek az elemének a jelentésben. Számos felszólaló említette azt a tényt, hogy nagyon ambíciózus kereskedelmi dokumentumot állított elő a bizottság, amit szinten át kéne ültetni gyakorlatba, Schuster úr is rá mutatott, hogy be kell vonni ebbe a civil társadalmat, itthon és külföldön is hogy a partner országok is monitorozni tudják a szabadkereskedelmi egyezményeket, hiszen ezek nagyon fontosak. Azok a témák, amelyeket nem hangsúlyoztunk eléggé, azok az Aid for Trade, tehát a segély a kereskedelemért témája, amely az EU költségvetésében idén a, migráció kérdését érinti. Az a migráció, amely E, Európába ér, érkezik, és részben hosszú távú projektként foglalkozik ezzel. E, a menedékkeresőket e, sorsához hozzá tudunk járulni úgy, hogyha próbáljuk kezelni a gazdasági migráció kérdését, és sajnálattal látom, hogy ez, ez, ezt a tétet befagyasztották, mit fel kéne oldani. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, nincsen további hozzászóló, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak, Monesz asszonynak. Moniász asszonynak, bocsánat, igazít ki magát az elnök. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak, Bőge úrnak és mindenki másnak, aki hozzászólt a témához. Nem ez az első vita ebben a kérdésben, és e, örülünk az önök véleményének, és osztjuk is néhány e, szempontjukat. E, ezek közül néhány nem a mi kezünkben van, de bízhatnak abban, hogy átadom az illetékes kollégáknak a DG Budgetben, elmondva, hogy ezek az MFF felülvizsgálatához tartoznak, valamint azokat az általános szempontokat, amelyek a trust fundokra vonatkoztak. Ami a kereskedelmi kérdéseket illeti, amelyeket önök felemlítettek, tény, hogy nagyon ambiciózus, nagyívű a kereskedelmi eh, tervezésünk, és időnként felmerül a kérdés, hogy vajon van -e elég eh, erőforrásunk ahhoz, hogy mindezt teljesítsük, de értékelésünk szerint, és ezt tükrözte a költségvetési tervezet is, eh, az év elején az volt, hogy az erre kihelyezett források megfelelnek az igényeinknek, többé-kevésbé azért, hogy megvalósíthassuk ezeket a azokat az egyezményeket, amelyeket letárgyaltunk, vagy most fogunk véglegesíteni, vagy már megvalósítási szakaszban vannak. Értjük, hogy a Trade for All, ez egy olyan közlemény, amely a kereskedelmi politikáknak azzal a szempont pontjával foglalkozik, amely a kommunikáció, a civil társadalommal való kommunikációval foglalkozik, és az átláthatósággal, és nagyon sok beruházási politikai elemmel, mindezekkel foglalkozik a költségvetési tervezet, melynek kérésében már az év, év elején lefektettünk, és teljesen tükrözi az a javaslat is, amelyet a bizottság előzetesen elküldött még június végén. Műveletési költs- költségvetésünk is nagyobb, ez tény, de ezáltal, ezáltal ö, lehetnek olyan projektjeink, amelyekkel ér- értékelhetjük ezeket a projektjeket, mielőtt tárgyalásra bocsátjuk őket, és utólag ö, azokra, amelyeket már megvalósítottak, ahogy ezt önök is látták, a a délkorával összehozott egyezmény e, fényében is. Továbbá lehetővé teszi, hogy olyan tevékenységeket folytassunk kommunikáció, e, civil társadalommal e, folytatott párbeszéd területén, átláthatóság területén és egyéb intézkedésekben. Valóban tehetnénk többet is. Az is igaz, hogy lehet, hogy nincs elég forrásunk arra, hogy több projektet megvalósítsunk. És ezért tükröztük mindezeket már a Digi Budgetnek benyújtott költségvetési kérelmünkben. El kell mondanom, hogy a szak, kereskedelmi szakpolitikákra, szakpolitikákra vonatkozó projekteket nem csak az EU kereskedelmi ö, költségvetéséből fedezik, hanem nagyobb, ö, több egyéb tételből is. Önök is említették ö, ezeket, ez egyik más, ö, például a szankciós ö, intézkedések, és ezekben Számos olyan projektünk van, amelyek a kereskedelmi szakpolitikával foglalkoznak, kapacitásértéssel, e, a partnerek e, tekintetében, valamint megvizsgáljuk a civil társadalom szerepét is, és ez különösen áll a partnerségi eszközökre, mert e, egy olyan projekten dolgozunk a partnerségi e, eszköz belül, amely e, segíti megvalósítani ezeket a projekteket általában. A véleményekből azt is láttuk, hogy e, hangsúlyozták a nemzetközi jellegét a KKV-knak, amely olyan terület, amelyben mi is próbáljuk elérni a saját kereskedelmi egyezményeinket, és általános tekintetben nem csak kereskedelmi politikákkal, hanem olyan programokkal is, amelyet a DG Grow um, valósított meg, mint például a COSME, de olyan projektekben is, mint a partnerségi eszközök. Összefoglalva azt gondoljuk, hogy a tük, költségvetés tükrözi az igényeket és a kapacitásokat a főigazgatóságunkon ahhoz, hogy megvalósítsuk az összes projekteket, vagy legalábbis a legfontosabbakat azért, hogy a szak, kereskedelmi politikánkat megvalósíthassuk a lehető legjobb módon. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélhetőleg, mondja az elnök. Megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök úr. És felírtam a megjegyzéseket. Kérdem a bizottságot még egyszer, hogy tudják-e, hogy vajon ez a partnerségi eszközről készült tanulmány mikor lesz elérhető, hogy megnézhessük, levonhassuk a következményeket, visszajelezhessünk a tartalmáról, mennyiségéről, Másodszor a makrofinanszírozási segély visszaszorítása, amely nagyon magas és nem túl észszerű. Erre kérek még valami magyarázatot. Ha nem ma, akkor írásos formában esetleg később. Köszönöm. Lehet erre most választ kapni? Parancsoljon. Az en, a partnerségi eszközt illetően a tanulmány nem egy tanulmány, hanem része annak az értékelésnek, amelyet a bizottság készített a külpolitikai eszközökről. A partnerségi eszköz új eszköz, ezért ki kell várnunk a megvalósítás szakaszát ahhoz, hogy értékelhessük azokat a projekteket, amelyeket lefolytattak, és a következmények, amelyeket levontunk ezekből az értékelésekből, nem annyira az mennyiségről szólnak, hanem inkább a projektek lefolytatásának módjáról. Megnéztük a pénzügyi kezelését is ezeknek a projekteknek, és eh, a partnerségi eh, eszközben ez egy nagyon érzékeny kérdés, hiszen az FPI, tehát a partnerségi eszközök eh, főigazgatósága foglalkozik ezeknek a megvalósításával, és nagyon sok forrás akadálya van ezt fogjuk megvizsgálni az értékelésben, de meg is, megvizsgáljuk a fókusz, tehát az célpontját, és, illetve a hatékonyságát ezeknek az eszközöknek. Ami pedig a mikropénzügyi segítségetre vonatkozó kérdést illeti, a DG Ekfintől től ben dolgozó kollégák majd további részleteket, részlettel szolgálnak erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, akkor a határidő a módosítók benyújtására július 18-a 6 óra. Köszönjük szépen, és a szavazásra augusztus 31-én kerül sor, amikor már készek vagyunk a tárgyalásra. Köszönöm szépen Bölge úrnak. És akkor rátérünk a 9-es napi rendi pontunkra, amely első eszmecserét jelent a bizottsági javaslatról, közösi, közös szabályok az egyes harmadik országokból származó textiltermékek, kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek és egyéb megállapodások importszabályozás hatájára tartozó határa alá nem tartozó behozatalára. főleg Belarusszal. Nos, aktív szerepet játszik a konfliktus rendezésben a keleti szomszédunk, szomszédságunkban, gondolok itt Ukrajnára. Most először beszélünk erről a bizottsági javaslatról, és megkérdez, megkérem a bizottságot, hogy mutassa be a javaslatot, és másodszorban pedig nagy örömmel, hogy valaha is e- először kerül sor arra, hogy a belarusz köztársaság képviselőjét tudom üdvözölni, Szobola urat, a külügyi, külügyminisztérium képviseletében. Tehát a bizottság után őt fogom felkérni, hogy szóljon néhány szót ezzel a javaslattal kapcsolatban, és úgy általában az unióhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatokról. De most először a bizottságnak adom meg az szót. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, Zsene Milá vagyok, a Digitrade helyettes vezetője vagyok, annak az egységnek a vezetője, az helyettes vezetője, amely a, a belarusz kereskedelmi kapcsolatokért felel. Ahogy az elnök úr is említette, nem sűrűn kerül szó Belarusról ebben a bizottságban, úgyhogy szeretnék egy áttekintést adni, hogy hogyan állnak a kereskedelmi kapcsolataink, tehát egy kicsit szélesebb kitekintést szeretnék adni, a, úgy általában a politikai helyzetről is, és akkor rá fogok térni a részletesen a bizottsági javaslatra. Nos, hogy néhány adattal kezdjem, nagyon fontos kereskedelmi partner az Uniónak, 2015-ben kb. 10 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le, ebből az export 6 milliárd euró volt, tehát itt nagyjából 2 milliárd eurós kereskedelmi többletet tudunk felmutatni. És ahogy említettük, a kereskedelmi kapcsolatunk javult 2014 óta, pozitív fejleményeket látunk, ahol sokkal proaktívabb szerepet játszott a keleti partnerségben Belarus fél, és ahogy említette, és hogy a belarusz közösség konstruktívan állt a dolgokhoz az ukrán válsággal kapcsolatban is. Ezen pozitív fejlemények fényében az Unió intenzívebb párbeszédet folytatott és együttműködés Belarusszal. Ebben egy mérföldkövet jelentett hogy február 25-én külügyminiszteri megállapodást kötöttek Belarusszal, és úgy döntöttek, hogy felgyorsítják azon intézkedések végrehajtását, amivel a Belarusszal folytatott együttműködés meg lehet erősíteni és a szankciókat eltörölni. A legfőbb cél ezen a területen az, hogy modernizáljuk Belarus gazdaságot, és azt gondoljuk, hogy ez nem csak a belarusz lakosságnak, hanem számunkra is kedvező, hiszen közvetlen szomszédunk. Mit tudunk tenni konkrétan a kereskedelem területén a konzultációk, modernizációs konzultációk keretében intenzívebben kezdtünk kereskedelmi párbeszédet, és úgy döntöttünk, hogy kereskedelmi párbeszédet indítunk el, ezek elég jól haladnak. Az első ülésre szeptem, az ősszel fog sor kerülni. Számunkra a cél az, hogy eszmét cseréljünk kereskedelmi ügyekben, és lássuk, hogy a kereskedelmi jogszabályok hogyan alakulnak mindkét oldalon. Nagyon fontos elem a, a, a VTO-hoz való csatlakozása a belarusz félnek. Számunkra ez nagyon fontos ö, dolog, ami nagyon nagymértékben hozzájárulhat a gazdaságuk ö, modernizásához, és bizonyos problémákat is megoldana Például a kapacitásépítésben segítünk nekik ahhoz, hogy be, csatlakozni tudjanak a WTO-hoz. Mindezek a dolgok, amiket most önök elé tárunk, az egyik eleme, amit megbeszéltünk, és úgy gondoljuk, hogy hozzájárul a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok javításához hogy az autonóm kvóták eltörléséhez a textiltermékek esetén, amelyek Belarusból származnak, és akkor hadd vázoljam fel, hogy ez a rendelet miről is szól, és mit szeretnénk megváltoztatni, hogy ezeket a kvótákat eltöröljük, amelyek, amelyek jelenleg miben vannak Belarusszal. Az autonóm kvóták textiltermékek esetében amelyek Belarus esetében két rendelet szabályozza ezt, a, 200, a 936-os, illetve 2015-ös, illetve ennek a végrehajtási rendelete 2015-ös uniós rendelet 2106-os, és ez 2010-ben kezdődtek, mi a bilaterális megállapodásból fakadóan, amelyet 93-ban eh, kötöttünk. Hogyha megnézzük a kvótákat, 21 kategóriánk van, és hogyha megnézzük ezeknek a felhasználását, akkor látjuk, hogy meglehetősen korlátozott 15 kategóriát, az átlag, az átlag felhasználása a kevesebb mint árkot tesz ki, tehát eléggé jelentéktelen. Egyetlen kategória van, amit a Belarus fél kihasznál, méghozzá az 1-1-7-es kategória, és ezek természetes anyagok, gyapjú, és ezt nagyon is keresett terméknek számít az Unióban. Ez a kvóta, ez a, ezt a kategóriát használja ki alapvetően Belarus köztársaság. 91-ben és volt 2014-ben és 99 százalékban használták ki tavaly. Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági hatása annak, hogy eltöröljük ezeket a kvótákat, nem lesz alap nagy gazdasági kihatással az unióra, és azt szeretnénk ezzel elérni, hogy és ha ezt megtesszük, akkor továbbra is szoros figyelemmel fogjuk követni a Belarus és az Unió közötti kereskedelmet. És természetesen, hogyha valami e, nem stimmel, akkor még mindig megvannak az eszközeink, hogy ezt a helyzetet orvosoljuk, de nem számítunk arra, hogy különösebben káros hatással lenne ez az unió gazdaságára. Tehát konkrétan azt javasoljuk megváltoztatni a jelenlegi rendeletben. A hármas rendeletet kívánjuk eltörölni, ugye ez rögzíti a kvótákat Belarus számára, ez a legfőbb változás, mert akkor nem lesznek textiltermékekre vonatkozó kvóták, és kisebb változtatások lesznek, hogy, hogy frissítsük, ha már egyszer hozzányúlunk, a, a K, az egyes mellékletben rögzített KN nomenklatúrát is ö, frissítjük. A koreai népköztársaságot fogjuk frissíteni, hiszen itt ö, már Észak-Koreára fogunk ö, csak beszélni a második, harmadik, negyedik mellékletben, és az utolsó módosítás, kiigazítás az importengedélyezéseket 6-ról eh, 9 hónapra fogjuk növelni ezeknek az érvényességi idejét. Ez sokkal életszerűbb, hogy nem fél évre, hogy az ember jobban tervezhetőek legyenek a kereskedelmi eh, ügyletek. És az utolsó módosítás, ami, amivel eltöröljük azokat a kótákat, amelyek a szomszédos országokra vonatkozó, Tehát mondjuk egy pólót Belarusból átküldenek egy szomszédos országba, nyomtatnak rá valamit, és vissza is megy, akkor ez számunkra, illetve no, Észak-Korea szempontjából abszolút nem releváns a jövőben. Tehát ezek, ezt a részt egyszerűen ki fogjuk ö, törölni. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha bármilyen kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm. Most pedig megadom a szót Szobolev úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságba eljöhettem, és egy ilyen kiváló hallgatóság előtt beszélhetek. Engedjék meg, hogy hadd szóljak néhány szót a jelenlegi helyzetről, a Belarus és Európai Unió kapcsolatáról. Az elmúlt években kézzelfogható javulást lehetett elérni, normalizálódtak a kapcsolatok a két fél között, most politikai és gazdasági együttműködést építünk ki, régi projekteket élesztünk fel, és konstruktív párbeszédet folytatunk egymással. Üdvözöljük az Európai Unió külügyi tanácsának a döntését most februárban, hogy a legtöbb korlátozást megszüntették Belarusszal szemben. Ez új lehetőségeket biztosít egy szorosabb együttműködésre. Február óta nagyon jó előrehaladást értünk el a kapcsolatokban. Pozitívan értékeljük a Belarus-EU koordinációs csoport egy első ülését, amely 2016 áprilisában zajlott Brüsszelben. Az együttműködésünk teljes agendáját áttekintettük, cselekvésekre kitérve az egyes területeken. Nagyon jó, hogy az ágazati párbeszédet kereskedelem, mezőgazdaság, vám és energia területén kibővítettük, kutatás is ide tartozik. Támogatást kapunk a Belarus, kaptunk a Belarus EU fórumra, 2016 májusában Bécsben volt ez, még az egyik biztos is eljött, Szerintem több ilyen rendezvényre van szükség, ezek az események a vállalkozások közötti kapcsolatokat is erősíteni fogják az EU és Belarus vállalkozásai között. A kereskedelmi párba párbeszéd a Belarus külügyminisztériummal, illetve az EU kereskedelmi, Európai Unió Bizottságának kereskedelmi főigazgatóságával beindul a párbeszéd a meglévő kereskedelmet erősítjük, jó gyakorlatokat megosztunk egymással a szabályozás kapcsán, információt cserélünk a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokról, befektetésekről, kereskedelmi szabályokról. Az EU a textil termékekre vonatkozó kvótákat tervezi majd megszüntetni. Ez egy nagyon jó példa a szükségtelen kereskedelmi akadályok megszüntetésére az EU és Belarus között. Ugye mindenki tudja, hogy 93 óta eléggé hosszas ennek a kereskedelemnek a története. 2010-ig egy kétoldalú kereskedelmi megállapodás volt érményben a textil termékekre vonatkozóan, megvoltak a konkrét kvóták az EU importra. Korlátozásokat vezettek be 34 kategóriában, a 164 kategóriából, ami belarusz textil. De aztán tárgyalásokat kezdett a két fél 2008-ban, tehát a bizottság és a belarusz köztársaság, és az EU megszüntette ezeket az exportkvótákat a 33-ból 13 kategória esetében 2009. januárjában, és 2010-től az EU elfogadott egy másik határozást autonóm kvóták alkalmazásáról mindenfajta export esetében, ami Belarusból származik. A kvóták bevezetése 2010-ben egyoldalúan történt az Európai Bizottság részéről, és semmifajta nemzetközi megállapodás nem képezi ennek alapját. 20 kategóriára vonatkoztak ezek az egyoldalú kvóták, és ezek váltották fel az EU-Belarus textil megállapodást, amelyet nem tudtunk megújítani az EU-val, miután az Orosz Federációval és Kazaksztánnal csatlakoztunk a Vámunióhoz, az Orosz Vámunióhoz. Fontos termékeket tudunk az EU piacára eljuttatni, olyan termékekről van szó, amelyek az EU, a belarusz piacról származnak, függetlenül attól, hogy ezeket hogyan szállítják. Az elmúlt öt évben Belarus nem használja ki a kvótákat az említett 20 kategórián belül. A bizottság képviselője is elmondta, hogy 2015-ben a kvóták általános kihasználtsági szintje 1 és 16 százalék között mozgott. Az elmúlt 6 hónapban a kategóriák nagy része 10% alatt van, a kihasználtsági szint 10% alatt van. Az autonóm kvóták a textil és ruhatermékek esetében tulajdonképpen nem változtatják az EU és Belarus közötti kereskedelmet, a kvóták megszüntetése nem változtat a helyzeten. A belorusz textilipar birtokosai magánvállalkozások, és többször kérték a mindkét oldalon az üzleti a kapcsolatfelvételt. Az én véleményem az az, hogy ezek a kvóták nem járulnak hozzá ahhoz, hogy kedvező körülmények alakuljanak ki az együttműködésre. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy Belarus az Európai Unió egyik szomszédja, a világban az egyetlen ország, a másik Észak-Korea, amelyel kapcsolatban az EU még mindig exportkvótákat alkalmaz, és nagyon nehéz ezt megérteni, sőt, még nehezebben értjük ezt akkor, hogyha a, megnézzük a világ nagy textiltermék előállító országait, ezen a listán Belarus nem szerepel. Úgyhogy nyilvánvaló a kvóták bevezetésének oka valahol máshol keresendő, nem gazdasági az EU és Belarus közötti kapcsolatok javulását teljes mértékben figyelembe kell venni, és most pozitív fejlemények történtek, tehát Belarus támogatja az adonok kvóták eltörlését a textil és ruha termékekkel kapcsolatban, amelyek a Belarus piacról származnak. Szeretnénk azt is hangsúlyozni, hogy 2016. júniusában az EU textilipar képviselőinek 20. ülése felvette a Belarus Szövetséget a tagjai sorába. És azt sürgették, hogy Belarusszal szemben szüntessék meg ezeket a kvótákat és egyoldalú intézkedéseket. Jobb gazdasági feltételekre számítunk tehát az együttműködésünkben. Az EU számunkra nagyon fontos eh, exportpartner, és a jelenlegi kereskedelmi politikánknak az a célja, hogy diversifikáljuk az exportunkat, és garantáljuk, hogy exportunk egy része az európai piacokra érkezzen. A textilkvóták megszüntetése nagyon hasznos gyakorlati lépés lehetne ebben az irányban, és fontos jelzést küldene az, a belorusz üzleti vállalkozások felé Nekem meggyőződésem, hogy meg tudjuk találni majd a szükséges megoldásokat arra, hogy erősíthessük az együttműködésünket úgy, hogy az mindkét fél előnyére váljon és mindkét fél érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm, mondja az elnök Szobolev úrnak megköszönöm az összefoglalóját, és azt is köszönöm, hogy Minskből elutazott egészen idáig a szakbizottságunk ülésére, és valóban, hogyha kérdések vannak, akkor majd utána vissza fogom adni önnek a szót, de először az előadójét, a Kula úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, én vagyok ennek a dossziénak az elő adója, ezért nagy érdeklődéssel hallgattam a bizottság összefoglalóját, és ugyanígy Szobolev úr beszédét is. Ez a javaslat talán még inkább, mint a többi javaslat, amivel a szakbizottságon foglalkozik, bebizonyítja, hogy a kereskedelem nem elszigetelt politika, nem cél önmagában, hanem a kereskedelem az EU külügyi fellépésének szerves részét képezi és hozzájárul a célok eléréséhez, az EU alapértékeinek támogatásához szerte a világban. Az EU kapcsolatai javultak az elmúlt években, és ez a javulás folytatódik. Ez jó hírt jelent mindkét fél számára. Belarus ugyanis egy potenciális stratégiai partnerünk, amely bebizonyította a, leginkább a béketárgyalásokon, a keleti partnerség területén, a konfliktusokban azt, hogy elkötelezett, és akár hét szerepet is, ját, hét szerepet is játszhat az eurázsiai gazdaság, illetve az EU között, ugye ennek a Vámoniónak ő tagja. Lisszabonból Vladivostokba áramló kereskedelem lehet, hogy a mostani politikai körülmények között túlságosan ambiciózus célnak tűnik, de talán mégsem kellene hosszú távú célként elvetni. A bizottság javaslatának a gazdasági hatása elhanyagolható, mint Belarus, mint pedig az EU esetében, ugyanis a jelenlegi kvótákat soha nem használták ki teljes mértékben. Tehát ez a javaslat tulajdonképpen annak a csomagnak a része, amely az általános az EU és Belarus közötti kapcsolatokat javítja. Én szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy ösztönözzem a Belarus felett arra, hogy a VTO csatlakozási tárgyalásait amelyek már 23 éve zajlanak, nem sok előrelépéssel, egy kicsit gyorsítsa fel. Meggyőződésem, hogy a WTO tagság rengeteg új kereskedelmi lehetőséget hozhatna a Belarus félnek, és így hozzájárulna ahhoz is, hogy a jólétet erősíthesse az ország. Köszönöm szépen, és kíváncsian várom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen Takula úrnak. Megadom a szót az árnyék előadónak, Izaz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én elnézést kérek azért, mert Ancsigó úr nem tudott eljönni, hiszen más feladatai vannak, és emiatt nem tud részt venni ennek a nagyon fontos anyagnak a megvitatásában. Azt kérte, hogy olvassam fel ezt a szöveget eh, az ő nevében, amelyet eh, lefordítottak spanyolra. Köszöntöm a bizottság javaslatát, hogy eh, felülvizsgálja 2015 áprilisban a harmadik országokba irányuló textilexportok Eh, liberalizáciát. A belorusz eh, eh, felszabadítási folyamat nagyon örömteli esemény volt itt Európában, és nagyon örültem az ennek, ezzel foglalkozó híreknek, és örülünk az Belarusiában tapasztalt erőrelépésnek is. Fontos szerepet játszanak ők a keleti partnerségben és a modernizációban, valamint az Erasmus Plus programban és egyebekben. Továbbá tudományos csereprogramokban is. Mindezek azt jelzik, hogy Belarus közelebb kerül az európai demokratikus családhoz, bár hosszú utat kell megtennie ami az autonóm kvóták eh, eltörlését illeti a textiliparban. A Belarus köztársaság eh, nagyon fontos jelzést küldött arról, hogy a, hogy a kapcsolatokat nem csak kereskedelmi érdekek mentén kell fenntartani, hanem emberi jogok, demokrácia, jogállamiság is fontos szerepeket játszanak, valamint a halálbüntetés eltörlése. Ezek olyan kérdések, amelyek továbbra is aggasztják az Európai Uniót, és szeretnénk valamiféle változást látni, látni ebben a tekintetben, különösen a következő választások során, amelyet idén, tavasztal, idén összetartanak majd, amely nagyon fontos pillanat lesz, amely megmutatja, hogy miként lehet szembesülni a jövőbeni kívásokkal. Szeretnénk támogatni a javaslatot, valamint az autonóm textil kóták eltörlését, amely csak korlátozott hatással lesz a belső piacra, de jelentős hatással lesz a politikai kérdésekre. Nagyobb részvételt szeretnénk látni a civil társadalom részéről, a politikai vitákban, szeretnénk, ha eltörölnék a halálbüntetést, és szeretnénk az emberi jogi kérdések elősegítését, és ennek nagyon örülnénk a jövőbeli kapcsolatunkban. Köszönöm szépen, SND részéről Károli következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A kereskedelmi kapcsolatai az Uniónak Belarusszal, hogy javulnak, nagyon fontos jel, és nagyon alaposan figyelemmel kell követni. És de nem szabad elfeledkezni az emberi jogi helyzetet Pozitív fejlődést látunk ezen a területen, de itt szeretnék rámutatni, hogy szeptemberben választásra kerülnek sor, és itt majd elválik, hogy a fejlemények, a dolgok a megfelelő irányba mozdulnak el, és azt gondolom, hogy ennek meghatározónak kell lenni, eh, lenniük. Az anyaga kapcsolatban azt tudok mondani, hogy te, csak egyet tudunk érteni, technikailag nézve tényleg eh, a kvóták törlése nem különösebben fogja befolyásolni, amúgy sem éltek vele. Nagyon fontos jelnek tekintem egy olyan gesztusértékű lépésnek Belarus felé, hogy lehetőséget adunk neki, hogy a kereskedelmi kapcsolataink javuljanak, és annak is jele, hogy látjuk és elismerjük a pozitív fejlődést. Természetesen a, a választások fontosak, a választások során a megfigyelő csapat tapasztalata is érdekes lesz, és, és a horizontális munkacsoport is foglalkozik vele Durusszal, és fontos, hogy erről beszéljünk közösen a munkacsoportban. Egy kérdésem van a bizottsághoz viszont. Vannak védelmi védőintézkedések, mi történik akkor, hogyha valami sül el, és akkor mi történik a kvótákkal, mi a bizottság tervezze kapcsolatban, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, ügyelnünk kell arra, hogy lehetőség szerint jelezzük Belarus felé, hogy látjuk a pozitív fejlődést, bízunk bennük, de hogy a biztonsági intézkedéseket be fogjuk építeni, a biztosítékokat, és nagyon köszönöm az előadó munkáját. Köszönöm szépen. now it's Mr. Kemper for the ECR. Kemper úr következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR-ben nagyon örülünk a Belarus intézkedéseknek, amelyel a politikai foglyokat szabadon bocsátják nagyszerű, hogy Belarusia a nemzetközileg elfogadott demokratikus normák felé halad. Én magam is óvatosan próbáltam elkerülni, hogy összekapcsoljam az emberi jogi kérdéseket és a kereskedelmi viszonyokat, hiszen szerintem ezeket elkülönülve diplomáciai úton kell kezelni, és az a véleményem, hogy a kereskedelem, amely jólétet teremt, eh, nagyon sok jogot ismerté tesz, és elősegíti a nyitott kapcsolatok fenntartását néhány kivétellel. Be kell szám, számolnom, hogy az ECR-ben számos képviselőnek fenntartásai vannak Belarus illetően, és azt gondolják, hogy a jövőbeni engedményeket össze kell kapcsolni a választási csalások eltörlésével, amelyek ugye idén szeptemberben várhatók nagyon fontos lesz eh, ezt elérni. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy vajon mi, mi lehet az önök véleménye eh, az ilyen összekapcsolódásokról, különösen a választási csalásokról, és hogy önök szerint eh, ez mennyire tolja a belorusz kormány Moszkva irányában, és mennyire bátorítja a kormányt arra, hogy megfelelő választásokat tartson, amelyet nem hat át, át csalás. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A GUE részéről Nincsen árnyak előadó. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadónak a munkáját. A bevezetőben szeretném Szeretnék egy problémára rámutatni, ami azonban szerintem nagyon fontos. Minden kereskedelmi megállapodásban, mindenféle állammal kötelező jogi érvényben, és mindig érdekel bennünket a, a, az emberi jogi aspektus. Nekünk, mint Európai Parlamentnek nagyon fontos, hogy milyenek a bilaterális nemzeti kereskedelmi kapcsolatok is. És hogyha a kvóták eltörléséről beszélünk, és a kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről beszélünk, akkor ezt nem szabad elfelejtenünk. És éppen ezért nem tudom, hogy jól fogalmazunk el, hogy hozzá akarunk járulni, hogy az európai értékek világszerte érvényesüljenek. Hiszen úgy gondolom, hogy a kereskedelmi kapcsolatainkkal ahhoz akarunk hozzájárni, hogy az adott országban a demokratikusan választott, demokratikusan ö, felálló értékrendek a társadalmi vitáknak megfelelően, ö, betartják és végrehajtják. Tehát ez így egy két oldalú történet, egy partnerségi viszonyról beszélünk, két egyenlő félkezet legyen az emberi jogi, kereskedelmi, társadalmi, stb. elvárások és követelmények. Éppen ezért a mi frakciónk úgy véli, hogy bizonyos erőrelépéseket Eh, amelyek Belarusban lehet látni, ezeket látjuk, ezeket el kell ismerni, de mindig kérdéses, hogy, hogy kereskedelemmel érjük-e el, hogy úgymond lekenyerezzük-e a kereskedelmi partnerünket. Hogy valamiféleképpen ezt öm, nyomásgyakorlási eszköznek tekintjük-e. És ezt nagyon fontosan meg kell fontolnunk, hogy hogy a különböző helyzetekben hogyan akarunk kereskedelmi kapcsolatokat építeni. Figyelemmel hallgattam a hozzászólásokat, és ahogy az előadóval való együttműködés során azt gondolom, hogy kikristályosodik, hogy hol kell még finomítani, és valóban a választások fontos szerepet fognak játszani játszani, és azt mondom, hogy szerintem úgyis közel vannak, várjuk ki, hogy hogyan alakulnak a dolgok a választások körül. Ami nyilvánvalóan befolyásolni fogja Belarus Unió kétoldalú kapcsolatát. És végezetül még egy szempont, amit nem szabad elfelejteni, hiszen pontosan az idén kerül téma terítékre az energiabiztonság, és nagyon örülnék, hogyha a belarusz vendégünk meg tudná mondani nekem, hogy a megfelelő nemzetközi megállapodásoknak Belarus hogyan és miképpen tesz eleget. Köszönöm szépen a, a zöldek részéről, Buchner kolléga. Nos, köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni a bevezetőjét a az előadónak, és csatlakozom, amit Solz kollégám elmondott. A frakció is, és én magam is azt javasoljuk, hogy addig halasszuk az eljárást, ameddig amíg a fehér oroszországi választások az idén szeptemberben lezajlanak, és kapunk erről egy előzetes értékezést. Ez nem fogja érdemben lassítani vagy hátráltatni a folyamatot, hiszen eleve csak szeptemberben szavaznánk. Na most a, a tanács döntése, hogy a szakciókat eltörli, ez az általános emberi jogi helyzet tekintetében megállapította, hogy előrelépéseket tettek, de mm, még mindig nem tartanak ott a dolgok, ahol szerintünk lehetne vagy kellene. És éppen ezért azt ajánljuk, hogy 2015-ös ajánlásoknak feleljen meg a Fehér Oroszország, hogy az elnök választásokon a nemzetközileg elismert standardoknak megfelelően zajlódjon le. A fehér orosz hatóságok nem mindig tartották be a korábbi politikai, nem állították erre a korábbi politikai fogvatartottak jogait, nem rehabilitálták őket, és nem garantálható a szólásszabadság. Még mindig nem működnek együtt az ENSZ képviselőjével, aki a fehér oroszországi helyzetről tájékozódik és jelentést tesz az ENSZ megfelelő mechanizmusa keretében. A halálbüntetésről is beszéltünk már, amit még mindig nem töröltek el, sőt, csak az idén három halálos ítéletre került sor. Nem tudom, hogy ezeket végre is hajtották-e. Összefoglalóan azt tudnám mondani, hogy a szeptember 11 én előirányzott választások nagyon fontos mérföldkövet fognak jelenteni Fehér Oroszország számára, ahol már évek óta, ahol lehetőség nyílik arra, hogy az évek óta manipulált választások rutinját megtörjék, és így az uniós tárgyalásokkal progresszíven tudjunk előre haladni, és én csak szeretném ö, ö, jelezni, hogy ezzel együtt is örülök annak, hogy intenzívebbé, szorosabbá fogadna, ö, fonódik az or- Fejrországhoz fűződő kapcsolatunk. Who was it? Dartmouth, Dartmouth. Dartmouth, sorry, it came out Danos. Elnézést, Danoszt hallottam, amely sokkal szebb név, mint az enyém. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is nagyon fontos elmondani újra azt a tényt, hogy olvasták is az újságban, népszavazás történt az Egyesült Királyságban, aminek volt egy eredménye, ezért el kell mondani még egyszer, amelyet nagyon szépen elmondott az Európai Tanács elnöke Donald Tusk, és egészen addig, amíg mi ki nem lépünk az Európai Unióból, az Egyesült Királyságot kötelezik mindazok a szabályok, amelyet az összes tagállamat, és befizet a költségvetésbe is. Ezért relevanciája van ennek, bár, nem, bár ne lenne. Amit az előadó elmondott, és amit a GUE és a zöld frakcióbeli kollégáktól hallhattunk. Nagyon érdekes az, hogy mindig is beleértették a kereskedelmi politikába azt, hogy az Európai Unió ezt egy mechanizmusnak tekinti, amelyel európai értékeket tud projektálni, átruházni, amikor tehát kereskedelemről beszélünk, az Európai Unió tekintetében ez nem csak kereskedelemről szól, nem elsősorban kereskedelemről, és az előadó felszólalása, valamint Scholz úr, valamint Buchner úr hozzászólásai, akiknek a vélemények nagyon örülünk, bár nem, nincsenek már itt, hogy örülhessünk eléggé. Ők nagyon egyértelműen megfogalmazták, ezer százalékos biztonsággal elmondták, hogy a kereskedelmi politikát mechanizmusként kell kezelni, amivel az európai külügyi értékeket vetítjük ki. Ez nem az Egyesült Királyság értéke, érdeke, nem az EU érdeke, nem a kereskedelmi érdeke és ezt én mélységesen elítélem. De ez teljesen egyetemen kiderült abból, ami elhangzott itt a korábbiakban. És az utolsó közleményem, vagy véleményem a következő. Nagyon érdekes volt a bizottság képviselőt hallgatni arról, hogy eltörik a kvótákat textiltermékekre. De Fogalmam sincs, hogy mennyi matekot vagy analízist készített, elemzést a bizottság. Nagyon jelentős szövet, ipar van Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, és az a tapasztalatunk, illetve az a tapasztalat, hogy hogy a szövettermelők az Európai Unióban nem örülnek annak, hogy eltörlik a kvótákat, ezért szeretném tudni, hogy miről szól ez az elemzés, hogyha készült egyáltalán bármi ilyesmi, hogy vajon ez a javaslat átmegy a minisztertanácson, akár vagy akár a parlamenten. Azt láttuk, hogy más kollégák lehet, hogy emlékeznek is, hogy volt egy sürgősségi segély Pakisztán részére árvíz esetén. Nem tudom, hogy emlékszik el valakit, de nagyon jó javaslat volt, amelyet a brit kormány tett, de nem jutott át a tanácson, és az volt, hogy fe, lazítani kéne a tarifákon, kvóták tekintetében pakisztáni export um, tekintetében, különösen eh, te, eh, textiltermékek esetében, és az volt a tapasztalat, hogy egészen hár, három évet tartott ez, hogy ez át, átvegyük a tanácson, és feltételezhetjük, hogy az árvíz addigra már jó, régen levonult. Tehát van egy konkrét kérdés a bizottság felé, hogy vajon milyen elemzést készítettek arról, hogy eh, a textilgyártók vajon a parlamentben, vagy tanácsi, minisztertanácsban vajon hogyan véleményezik majd ezt a javaslatot, milyen elemzés készült, és mit mutat ez az elemzés. És ezzel visszatérünk arra, amit már nagyon sokszor elmondtam, és írtam erről is egy könyvet is, hogy, és szívesen átadom annak, akit érdekel, hogy sokkal nagyon nehezebb kereskedelmi egyezményt tető alá hozni 28 tagállammal, mint egyel. És ez a tapasztalat a Svájcnak és más országoknak ezt mutatta meg. Sokkal nehezebb, soha nem ez könnyebb. Mindig azt hallják majd a BBC-n, hogy mit, mekkora o, ö, ostobaság, hiszen a parlament blokkolja. Nem, pont fordítva, és ö, mélységesen kritizálom az euró az EU kereskedelmi biztosát, Cecilia Malmströmöt, annak ellenére, hogy nagyon nehéz feladata van az abban, hogy átfogja 28 különféle ország érdekeit, 28 gazdaságét, amelyeknek nagyon különféle struktúrái vannak. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót adott. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a bizottság következik, és aztán Szobalev úr, hogyha szeretne válaszolni az elhangzottakra, parancsoljanak. Köszönöm szépen válaszolok a technikai kérdésekre és a politikaiakra is. Az első kérdés arról szólt, hogy mi történik akkor, ha negatív hatása van az EU piacra a kvóták eltörlésének. Természetesen mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy, hogy visszatérjünk az autonóm kvótákhoz, de ahogy elhangzott, e, Belarus nem VTO tag, de nem ezt szeretnénk tenni. Nagyon jó munkát végeztünk a kereskedelmi mechanizmusok tekintetében, és hogyha történik valami, akkor e, van, vannak monitoring folyamatok, nagyon jó mechanizmusok vannak, biztosítékok, amelyel megnézhetjük, hogy mi történt, milyen érdek sérült, ezért nagyon sok eszközünk van arra, hogy kezeljük a negatív hatásokat. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy Belarus megszorítások nélkül tud e- exportálni, ennek vannak korlátai 8-10% mértékében, a piac nem nyílt meg teljesen, vannak importvámok, és ami a második kérdést illeti, ami arról szólt, hogy készült-e részletes elemzés vagy tanulmány a kvóta eltörlés hatásáról az EU piacain. A válaszom annyi, hogy nem készült olyasmi, amit ön tanulmánynak nevezne, hiszen elsősorban azt gondoljuk, hogy a kisebb mennyiségük miatt erre nincs szükség. És pont az előbb volt ez a téma, nagyon kevés a forrásunk, ezért arra koncentráljuk az erőforrásainkat, amiről azt gondoljuk, hogy vannak kockázatok, jelentős kockázatok, itt nincs ilyen jelentős kockázat. Nagyon hosszasan vitatkoztunk a tanácsban és az irányítói csoportban Eh, ebben a textilre és acélra specializált csoport, ipari csoportban. Beszéltünk az eh, ipari képviselőkkel napi szinten, mindenféle csoportokkal tárgyaltunk, és ebben a tekintetben, hogyha mindezek az emberek azt mondják, hogy nem jelent problémát, a kvóta eltörlése, akkor szerintem nekünk nem kell több munkát adni saját magunk számára. Mindig elme, elme, elmesék, hogy vannak ugye biztosítékok és egyéb intézkedések, és ez, ez volt a válaszom erre a technikai jellegű kérdésre. Elhangzott még egy kérdés arról, hogy van-e összefüggés a javaslat és a, vára, és a őszi választások között. Eh, a mi részünkről nincs összefüggés, de ahogy a bevezetőben elmondtam, és eh, ez egy szélesebb politikai munkának a része, eh, és az e IIS-ben dolgozó kollégák figyelemmel kísérik, hogy mi történik Belarusban. Mi a kereskedelmi főigazgatóságban nem, nem, tartunk, nem látunk összefüggést, persze egy szélesebb folyamatnak a része az egész, Eh, személyesebb szemszögből. Én nem vagyok emberi jogi szakértő, messze nem vagyok az, de ha megnézem Belarus és, és a környékbeli országokat, akkor nem az az az ország, amivel le kell állnunk a kereskedelmet, eh, kereske, kereskedelme. vannak más országok, ahonnan nagyon sok szénhidrogént hozunk be, eh, de ezt önöknek kell megítélni, nem nekem. És visszatérve a legutolsó kérdés, amelyet Dartmouth úr mondott el, hogy vajon könnyű-e 28 tagállamnak kereskedelmi egyezményt létrehozni. Én részt egy nagyon érdekes kereskedelmi egy kerekasztalon 21, június 21-én, amely egy tanulá, tanulmányt elemzett, amely egy, gaz, amelyet egy, gazdas, egy országgazdasági intézet készített erről a témáról hogy milyen kétoldalú kereskedelmi egyezmény hatása van ennek, az EFTA-ról szólt, ezért javaslom, hogy olvassa ezt a tanulmányt, nagyon érdekes. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szobalev úr következik, ha szeretne válaszolni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak itt kötelezettségvállalások környezetvédelmi téren. Ugye tudják, hogy Belarus a Csernobili katasztrófa egyik fő áldozata volt. A területünk 33%-át érintette ez az erős radioaktív sugárzás. Úgyhogy számunkra nagyon fontos ez a téma. Tudomásom szerint valamennyi kötelezettségünknek eleget teszünk ezen a téren, és nem hiszem, hogy ez bármifajta problémát jelenthet. Belarus teljesíti az összes kötelezettségvállalását ezen a téren. Ami azt illeti, hogy a kereskedelem politika, eh, tehát a textilkereskedelem, illetve az emberi jogok között milyen kapcsolat van, és különösképpen ez a eh, bírság. Hát nyilván az Európai Unió maga eh, találhat ilyen összefüggést, illetve az Európai Parlament, de kettős mércét nem szabad alkalmazni. Az Európai Unió és az USA megállapodás végső változatára kíváncsiak vagyunk. Ugye tudják, hogy az Egyesült Államok például az az ország, ahol a halálos ítéletet még alkalmazzák. Nem tudom, hogy az USA ebben az új megállapodásban, amelyet önökkel köt, vajon ezt is vállalja hogy a halálbüntetést eltörlik. És aztán a megszorítások, nem is megszorításokról van itt szó tulajdonképpen, a kvóták nem befolyásolják olyan nagy mértékben a textilkereskedelmet Belarus és az EU között. Egyetlen egy kategóriája van ennek, a vászontermékek, ahogy ezt önök is említették. Nagyon jó jelzés lenne a kóták eltörlése nem csak a belarusz kormánynak, illetve a tagállamoknak, hanem az üzleti vállalkozásoknak, a hétköznapi embereknek. Ők láthatnák, hogy javul a helyzet, be lehet fektetni, lehet kereskedni egymással, tehát az együttműködés új szintre emelkedik. Az én szempontomból ez a fontos. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és előadónk Takula úr következik zárásként. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra gondoltam, hogy talán az összefoglaló megjegyzéseimet ezen a gyönyörű nyelven fogalmazhatom meg, amely az anyanyelvem a finn nyelv. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, aki a véleményét most itt elmondta, hozzá szólt ehhez az eszmecseréhez. Azt hiszem együtt nagyon jó jelentést tudunk majd készíteni. Szerintem mindannyian elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy megerősítsük a kapcsolatokat az Európai Unió és Belarus között, és szeretnénk ösztönözni a Belarus felett, hogy folytassa az előrehaladást a demokrácia felé vezető úton. Az emberi jogi kérdések, a halálbüntetés és így tovább. Egyetértek azzal, amit Szobolev úr mondott ezzel kapcsolatban. Úgyhogy azt mondom, hogy az Európai Unió valóban nem alkalmazhat kettős mércét, ugyanazt a mércét kell alkalmazni mindenkivel szemben. Tehát az emberi jogokat és a halálbüntetést és hasonló kérdéseket mindenütt figyelembe kell venni. Ez vonatkozik az USA-ra, a japán kapcsolatokra, vagy néhány arab államra, ahol még mindig érvényben van a halálbüntetés. Tehát ezeket a kérdéseket ugyanúgy kell vizsgálni. Ami a kapcsolatokat illeti, azt gondolom, hogy Belarus jó példát mutathat talán, utat mutathat akár az Egyesült Államoknak, Kínának, Japánnak és a többieknek, a tekintetben, hogy hogyan törölhetik el ezek az államok is a halálbüntetést. Nagyon fontos az EU esetében, hogy ne legyen kettős mérce, és minden országot ugyanúgy kezeljen. Élen kell járni az alapértékek támogatásában és demokrácia, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága, a jogállamiság és így tovább. Ezeket az Európai Uniós értékeket mindenütt egyformán képviselni kell. A szövegen nyáron még dolgozni fogok, és remélem, hogy ősszel, amikor visszatérünk a szünet után, tovább fogjuk tudni folytatni a munkát a belarusz választások után, és természetesen Remélem, hogy az együttműködésünket nagyon jó szellemben tudjuk majd tovább folytatni, hogy előmozdíthassuk a kapcsolatainkat. Belarus fontos partnere az Európai Uniónak, és ez a megállapodás emiatt nagyon fontos mindannyiunk számára. Remélem tehát, hogy sikerül majd ezt lezárnunk. Most ennyit mondanék, és nagyon örülök, hogy sikerült a képviselők véleményét meghallgatni a szakbizottságban, és a bizottságot is. Együtt fogunk dolgozni, és remélem, hogy jól formában öntjük majd ezt a szöveget úgy, hogy az mindenkinek az előnyére váljon. Köszönöm. Megköszönöm. Akkor Augusztus 31-én fogjuk folytatni ezzel kapcsolatban az eszmecserét, és szeptember 26-án lesz a szavazás a szakbizottságban. Megköszönöm mindenkinek. Szobolev úrnak külön köszönetet mondok, hogy elutazott hozzánk. Most pedig egy rövid szünetet tartunk, 6 percet, 8 percet, amíg a koordinátorok ülése megkezdődik. Köszönöm.